Guten Tag, ich begrüße Sie. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésen. Megkapták a napirendet, megkapták a continuous és A napirend kapcsolatos módosításról nem tájékoztatott senki, úgyhogy akkor kezdhetjük is a hármas napirendi ponttal. Az OLAF 2015. évi jelentése. A 2015. évről van tehát szó. Kessler fő igazgatót sok szeretettel köszöntjük, illetve az OLAF vezetőségét. Péter asszony a jelentéstevőnk, és meg is adom a szót Kessler úrnak. Kérem, várjuk a beszámolóját. Eh, buon pomeriggio. Avete ricevuto. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Let's Sorry, let's go for English. Uh, you have received... A... Akkor angolul folytatnám, minnyáján megkapták az éves jelentését az Olafnak, amelyet uh, az intézmények uh, és a média számára is uh, május 31-én bemutattunk. Engedjék meg, hogy mélyrehatóbban bemutassam magát a jelentést, amelyről éppen most osztunk ki um, néhány um, nyomtatott változatot is, éppen itt a teremben, úgyhogy ennek mentén szeretnék előadást tartani. Néhány perc áll rendelkezésemre a bemutatásra, úgyhogy igazából csak kiemelnék a prezentációm néhány gondolatát, és természetesen magára a több mint 40 oldalas jelentésre appellálok, és természetesen a prezentációm végén nagyon szívesen megválaszolok minden felmerülő kérdésükre. Úgy, mint a múlt években is a jelentést, amennyire lehet kommunikatív jelleggel kívántuk megszövegezni. Remélem, hogy ilyen átláthatóvá, olvashatóvá is vált. Néhány számadattal is szolgálunk, amely reméljük, hogy a partnereink és a parlamenti képviselők számára is beszédesek. Az Olafról van szó, az Olaf jelentés, tehát a rendeletben is olvasható, hogy saját magunkról is kötelesek vagyunk. Elszámoltathatóság, átláthatóság szellemében saját teljesítményünkről beszámolni. Ugyanakkor magáról a munkáról is jelentést teszünk, amelyet a partnereinkkel folytatunk, az európai intézményekkel valamint a tagállamokkal és a tagállami hatóságokkal a csalás ellenes területen, valamint egy jelentés, és ez már ugye harmadik ága a jelentésünknek azon csalásokról, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Legalább három érdekeltségi területet fedünk le tehát a jelentésünkben. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy ezen három terület első tematikáját járjam körül, amely az OLAF vizsgálati teljesítménye 2015-ben. Itt látjuk persze táblázatok, az írásos jelentésben számosabban is olvashatók. Itt most csak összefoglaló jelleggel szeretnék néhány táblázatot az önök számára kivetíteni. Ami az OLAF vizsgálati öm, teljesítményét illeti az elmúlt nyolc évben, mint önök is láthatják, tavaly öm, jó teljesítményt tartottunk fenn, és megint csak következetesek vagyunk az elmúlt négy évben e területen. Emlékeztetőül tavalyról, tavaly rekordévet írtunk, ami a a lezárt vizsgálatokat illeti 304 ilyen volt, azelőtt pedig 315, 350, bocsánat, 2013-ban megközelíteleg, megnyitott vizsgálatok, aztán pedig itt látjuk számszerűsítve, hogy milyen jelentős számú ajánlást is fogalmazott meg az alaf. Ezen elmúlt nyolc év azért is érdekes, másik okból, és itt látjuk a magának a a szlájdnak az alsó részén, hogy összehasonlítottuk a különböző vizsgálati teljesítményünket a 2008-2011-es négy éves időszakban, ez még ugye az átszervezés előtti időszak, mint önök is tudják, hogy egy belső átszervezése került sor 2012. január 1-től. Így aztán már összehasonlíthatósági alapunk van arra, hogy az első négy év, ugye átszervezés előtti négy év, és a mostani átszervezés óta eltelt négy év teljesítménymutatóit összevessük. Könnyen kiolvasható a számadatokból és azok összehasonlításából, hogy majdhogy nem megdupláztuk a vizsgálati kapacitását az Olafnak. Látjuk, hogy az előző időszakban, négy éves időszakban az ajánlásokban 83%-kal többet, több ajánlást fogalmaztunk meg a legutóbbi négy évben a lezárt vizsgálatok számában 93%-kal jobban teljesítettünk, ami a megnyitott vizsgálatokat illeti 86%-kal több, lezárt szelekciók 57%-kal jobbak vagyunk most. Itt ugye több ezer, azaz 5812-ről van szó, ami pedig az időtartamát illeti a szelekciós szakasznak, ott is mínusz 18%-kal jobban teljesítünk, mint az elmúlt négy éves időszakban, ugye az átszervezés előtt. Következetes um, adatok ezek, és látjuk, hogy mennyire uh, kiváló eredményeket értünk el az elmúlt négy évben. Ugyanakkor csökkentettük uh, mínusz 18%-kal, ahogy említettem az imént, a szelekciós időszakot, és rekord minimum 422 kollégával dolgoztunk együtt. Látjuk itt az írásos jelentésben 488-ból eljutottunk 422 munkatársra, kevesebb erőforrással, kétszer annyi munkát végeztünk rövidebb idő alatt. Hát ennyit a teljesítményünkről. A következő dia, amelyen összefoglalóan láthatjuk természetesen a jelentésünkben, az írásos jelentésünkben sokkal hosszasabban olvashatnak azon összefüggésekről, amelyek a nemzet nemzeti ö, igazságszolgáltatási hatóságok, valamint az intézmények részéről az ajánlásaink végrehajtását illeti amikor úgynevezett fegyelmi ajánlásokat fogalmaztunk meg a szabálytalanságokkal kapcsolatban. Az első táblázaton eh, országokra, tagállamokra lebontva olvashatók ezen teljesítmények. Eh, nem rossz az átlag, lehetne ezen még javítani, amennyiben az adatokat úgy mondjuk a, a, a szapard e, esetek nélkül vizsgáljuk meg a, az előcsatlakozási ö, támogatások felhasználásáról van szó, hát akkor látjuk, hogy a szabálytalanságok ö, Románia, Bulgária esetében, hogyha a szapard eseteket kívül vizsgáljuk mindezt meg, akkor 52% körül ö, ö, olvashatóak ezek a számadatok. Ezen a táblázaton azt láthatjuk, hogy mennyi ajánlás fogalmazott meg az OLAF, intézményekre lebontva, és melyek azok az ajánlások, amelyeket fellépések követtek. Aztán egy következő diára térhetünk át. Ez egy új új ö, táblázat, amelyet idén először ö, állítottunk össze, és megkérnék mindenkit arra, hogy szenteljen időt az átolvasására, mert potenciálisan kifejezetten gazdag adattartalmú táblázat. Igazából a, úgy nevezhetnénk, hogy a mi fellépésünk pénzügyi kihatásait taglaló táblázatról van szó a tagállamok szintjén. Ugye maguk a tagállamok is strukturális és agrár alapok területén vizsgálódtak, és ugye tagállamonként látjuk, hogy az egyes tagállamok hány szabálytalanságot, csalást jelentettek be, és hogy azok közül azoknak milyen százalékos arányát sikerült úgymond hatásszerűen is kimutatni, milyen pénzügyi hatásai voltak az ilyen ö, ö, vizsgálódásoknak és feltárt szabálytalanságoknak. Baloldalon látjuk a tagállami fellépések hatását százalékos alányban kimutatva, tagállamonként tehát, és itt összevethetőek a százalékos arányok. Érdekes egyébként azt is megvizsgálni, hogy ezt az adatot a PIF jelentésből öm, extraháltuk, emeltük ki, és én azt mondom szerény véleményem szerint, hogy ugye a tagállamok jelentései maguk is már rámutatnak arra, hogy a tagállamok mennyire szándékoznak, és mennyire mutatnak készséget arra, hogy vizsgálódjanak. És hogy azoknak mondjuk milyen kihatása van az adott tagállamban Látjuk, hogy nagy eltérések mutatkoznak a tagállamok között. A második jobboldali oszlopban magának az Olafnak a vizsgálati tevékenységét mutatjuk ki ugyanazon tagállamban, ugyanazon stru- strukturális és mezőgazdasági alapok területén. Látjuk, hogy tagállamonként ajánlattal lezárt vizsgálatból mennyire került sor, és hogy milyen pénzügyi kihatása volt százalékos arányban az adott tagállamban az ilyen öm, ajánlásoknak. Az adott tagállamban tehát, az adott alapból. Arra hívnám föl a tisztelt figyelmüket, hogy átlagosan Európában 0,42%-os a hatás. 215 vizsgálatból ezen adatok alapján három éves 13-15-ös időszakban folytatott vizsgálatokról beszélünk. Hogyha minden egyes szolgálat audit, ellenőrzési és vizsgálati szolgálatok munkája mit is eredményezett? ajánlásokban 1,90%-ot jelent ez az EU tagállamok szintjén, és ugyanakkor az OLAF tevékenysége ugye kevesebb, mint 200 e, munkatársnak 0,42%-os kihatása volt, 200 fős munkatársi gárdával az OLAF milyen komoly pénzügyi eredményeket volt képes elérni. Látjuk, teljes, így összevethetjük, hogy az összes tagállam összes vizsgálati tevékenysége milyen hatást váltott ki, és az OLAF munkájának milyen eredménye volt. Mindez azt mutatja be, hogy a pénzügyi hatása az Olafnak úgymond egy harmada, egy negyede a tagállami tevékenységeknek, ez jelentősnek mondható tehát. Az utolsó um, dia pedig, és elnézést, de sietek, hiszen tudom, hogy rövid idő áll rendelkezésemre. Néhány szóban szeretnék zárszóként még arról szólni, összefoglaló jelleggel, hogy pozitív Olaf eredményei vannak a 2012 óta zajló átszervezésnek konstansan, és a jelentésből és a tevékenységünk tapasztalatából is azt mondhatjuk le, mint következtetést, hogy a megfigyelőközpontokból és egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy összetett, határokon átnyúló pénzügyi bűncselekmények vizsgálataival kell foglalkoznunk, amelyeket maguknak a nemzeti hatóságoknak is egyre nehezebb feltárniuk, hiszen igencsak töredezett módon valósulnak meg ezen visszaélések. Az Olaf vizsgálatainak hála sikerül még hatékonyabb vizsgálatokat folytatnunk. Az Olafnak nincs egyenlőre közvetlen hozzáférése a banki információkhoz, amely úgymond számunkra nehézséget jelent, hiszen a pénzügyi vizsgálatokat így nehéz lefolytatnunk. Amikor tanúkat hallgatunk maga az csak önkéntes alapon lehet, és a jogi alap is olyan, hogy egyenlőre még nem lehetnénk jobbak is a területen. Adván, hogy egyre inkább európai léptékű csalásokról és elkövetésekről van szó, szükségünk van egy erőteljes európai hatóságra, amely képes lenne nem csupán vizsgálódni, hanem ügyészi feladatokat is elláthatna. Ez pedig ugye az Európai Ügyészség lenne. Önök is tudják, hogy az Olaf számára mennyire szívügy az Európai Ügyészség kérdése. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon szívesen állok rendelkezésre kérdésekre. Köszönöm az érdekes beszámolót és a jó híreket, amelyek olyannyira jók hogy a hatékonyság nyeresség okán már néhány kérdés felvetődik bennünk. Peter a jelentéstevő asszonynak szeretnék jó szót adni, tessék. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wstępnie chciałam podziękować. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Ez a 16. jelentés és a negyedik a reform óta. Már is összehasonlításokat eszközölhetünk, de van némi kétségem is, és szeretnék pontosabb információkat kapni. Az éves jelentésekben azt az információt kapjuk, hogy a hosszú időtartamú ügyek már lezárultak. Ha az olasz Olaf foglalkozik ezzel, szeretném tudni, hogy mennyi ilyen hosszú távú eset van még nyitva, és mikor fogják ezeket az ügyeket végre lezárni? A következő kérdésem. Az éves jelentésben szerepel egy információ, mely szerint 2015-ben sikerült a vizsgálatok időtartamát lerövidíteni. Itt a 16. oldalon a jelentésnek az szerepel, hogy csupán ezt az első szakaszt rövidítették le, de a vizsgálat időtartama hosszabb most, mint négy évvel ezelőtt volt. Most másfél hónappal hosszabb ez az időtartam valamennyi eset esetében, és három hónappal hosszabb a lezárt ügyek esetében. Érdekelne tehát, hogy minek köszönhető ez a meghosszabbodás. Miért tart ilyen hosszú ideig a vizsgálat? Ezer 223 eset volt 2014 óta összességében, és ezeket a kiválasztási szakaszban elutasították. Miért is van ez így? Talán az idő korlátot lépték túl, a két hónapot, amely elő van irányozva? A 2014-es véleményében, a kettes véleményben az Olaf azt hangoztatta, hogy az információk hitelességét nem lehetett értékelni. Két hónap erre túlságosan kevés idő volt. Ez a menedzsment tervben szerepelt célként. Kijelentheti -e tehát az OLAF, illetve beszámolhat-e arról, hogy hogyan lehet ezeket az elutasított eseteket értékelni, és miért utasították el ezeket. Aztán a 18. oldalon az szerepel, hogy 2000 15 ben a cigaretta csempészet esetében a lehető legnagyobb mennyiségű cigarettát foglalták le mindez ideig 600 millióról van szó. És voltak -e itt külső vizsgálatok, és tapasztalható volt-e, hogy 1,68-ról 1,72 két millióra. Tych dwóch operacji. 160 e, millióra növekedett a lefoglalt e, cigaretták száma. Itt tehát hatalmas különbség van a két adat között. Egy egyszeri helyzetről van -e szó, vagy egy egyedi esetről, vagy egy trendről van itt szó. Az éves jelentés 21. E, oldalán az szerepel, hogy az Európai Ombudsman három ügyet nyitott meg az OLAF tevékenységével kapcsolatosan 2015-ben az egyik esetet ebben az évben illetve a 2015-ös évben lezárták. Nincs azonban információ arról, hogy 2015-ös évben mennyi ügyet zárt le az ombudsman, és milyen eredménnyel. Tehát szükségünk van ezen hiányzó információkra. A 2015-ös évben volt még egy probléma. Az Olaf aláírt egy szerződést az administratív együttműködésről Angolával, Moldaviával és Szenegállal. Miért pont ezekkel az országokkal? Továbbra is 2015-ben a tagállamok 65 információt adtak át az Olafnak korrupciós gyanú ügyében. Ahogyan az éves jelentésben szerepel, az ilyen információk rendkívül használhatóak, azonban ezek, ez viszonylag kevés eset a reform óta. 2012-es évhez képest ez a fele körülbelül, mivel ott 115 ilyen eset volt. Van-e magyarázat arra, hogy miért lett kevesebb ebből az információból, elemezte ezt az Olaf. És egy további probléma. Az Olaf együttműködése a külügyi szolgálattal. Ezen... Olafu ezt a, ezt a bizottságot azért hívták létre, a felügy, felügyelőbizottságot, hogy az OLAF működését értékelje. A 15-ös cikk egyes albekezdése mondja ezt ki. Ezen felügyelőbizottságnak monitoroznia kell a helyzetet az eljárási garanciák vonatkozásában és a vizsgálatok időtartamát illetően. Néhány éve, 2012 óta a felügyelő bizottság panaszt emelt, hogy túl kevés információt kapott az egyes vizsgálatokat illetően. Csak véletlenszerűen kiválasztott ügyeket tudott elemzés alá vonni. Az információhoz való hozzájutás megnehezedett számukra. A bizottság így módon kötelezettségét nem tudja teljesíteni, és a vizsgálatokat nem lehet ellenőrizni miért is juttatják ilyen szelektív módon a felügyelőbizottsághoz el ezeket az információkat. Ezen kívül a bizottság azt is felpanaszolja, hogy csupán kilenc ajánlás esetében ö, történt meg ezen ajánlások valódi megvalósítása. Az OLAF pedig 50-45 ilyen esetről beszél. Miért van ez a különbség? A felügyelőbizottság titkársága a 15-ös cikk 6-os albeke- 8-os albekezdése értelmében működik. Ezen titkárság koordinálva van a felügyelőbizottsággal, de a titkárság tevékenysége az Olaf fő igazgatója hatáskörébe tartozik. Itt egy érdekkonfliktus, egy összeférhetetlenségi eset forog fenn. Volt egy eset a 2012-es évben, és a titkárság munkatársai ellentmondásos ajánlásokat vagy iránymutatásokat kaptak. Ez volt a probléma. A 883-2013-as megváltoztatott Olaf rendeletet követően a az Európai Bizottság vezeti a titkárságot, nem pedig az OLAF. A titkárság a felügyőbizottság titkárságának pénzügyi eszközei az OLAF költségvetési sorából az Európai Bizottság költségvetéséhez kerültek. Ezt a javaslatot az intézményközi tárgyalások során dolgozták ki. Ma van itt egy szavazás ezzel kapcsolatban itt a szakbizottságunkban. Mit gondol ön erről a megoldásról? Hogyan értékeli ön az Olaf együttműködését a felügyelőbizottsággal? Hogyan lehetne ezen az együttműködésen javítani? Ezen kívül hány ügyet zártak már le? Hány ajánlást adtak tovább, közvetítettek? És az Olaf jelentése miért nem tartalmaz erről információkat? 2015-ben az esetek 47%-a tagállamok részéről vált jogi eljárás tárgyával, bírósági eljárás tárgyával. Vajon ez a szám csupán azáltal magyarázható, hogy kevesebb bizonyíték volt, és miért utasították el az esetek 53%-át? Tulajdonképpen ennyit akartam csupán elmondani. Przed sądy ki kellene fejteni, hogy egyes eseteket miért utasítottak el a bíróságok, és arra vonatkozóan is szükségünk van információkra, hogy a pénzügyi ajánlásokat hogyan hajtották végre, és bizonyos információkra van szükségünk az eljárások gyorsaságát illetően, valamint a hatékonyságot és a hitelességet illetően és a felügyelő bizottsággal való együttműködést is javítani kell, ezt már említettem. Ezen kívül információkra van szükség a koordinált eljárást illetően is, amelyeket a tagállami hatóságok folytatnak le. És ezen kívül információkra van szükségünk a pénzügyi eljárások hatékonyságának végrehajtását illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. A főigazgató úrnak eh, nagyon sok eh, kérdést intézett a jelentéstevő. Nem tudom, hogy mindent meg tudod a válaszolni eh, szóban. Hogyha nem, akkor várjuk az írásbeli választ, de amire tud, arra kérem válaszoljon most. Tessék. Posso parlare in italiano? Sì. Ah, una volta. Beszéltek olaszul? Ci domande. Tíz kérdés. Quanto arretrato, prima le seguo nell'ordine Megpróbálok sorrendben haladni. Ugye a hosszú eljárások, a hosszan elhúzódó eljárásokra kérdezett rá a képviselő, ugye az elhúzódás definíciója nincsen még kialakítva. Az egyetlen dolog, amit ezzel kapcsolatosan elmondhatok, az az, hogy van egy mutatónk, mégpedig ugye az, időt, az eljárások időtartamára vonatkozóan a 15-ös oldalon a százalékarányokat illetően a nyitott vizsgálatok számát illetően, amelyek meghaladják a 20 hónapos időtartamot. Az átlagos időtartam 18-19 hónap, ahogyan látható a dokumentumban to have a too weak voice. Eh? It's on. Am I better so? No. More. Okay. Better. So I have now to. Fine. Okay. So we do not, eh, noi non diamo solo la, uh, il, il, la durata media. Tehát itt csupán a vizsgálatok átlagos időtartamát eh, tudom említeni, 18,7 hónap ez, és talán csak azért, hogy válaszolni tudja teljességében erre a kérdésre, amelyet a jelentéstevő tett fel, elmondanám, hogy azon vizsgálatok aránya, amelyek még nyitottak, és amelyek meghaladják a 20 hónapot. Ahogyan látható itt ebben a táblázatban, itt ugye 8 éves időtartam látszik, és láthatjuk, hogy itt 22% ez az arányszám, tehát a múlt év végén csupán a, 20, csupán a vizsgálatok 22%-a tartott tovább, mint 20 hónap ezelőtt 36, 37, 41, 48 volt ez az arányszem, és most az átszervezés után 22 százalék volt mindössze ez az arány. Tehát a 20 hónap meghaladtát, meghaladta után mondhatjuk, hogy elhúzódik a vizsgálat. Bizonyos esetekben nincsen határidő a vizsgálat lezárultára, mert hogyha három évre van szükség, akkor három évet veszünk igénybe, ha négy évre, akkor négy évig vizsgálódunk. Egyes vizsgálatok, ahol harmadik országokban is vizsgálódunk, vagy természetüktől fogva összetettek, ahhoz azért több idő kell. Tehát az elhúzódó esetek száma a legalacsonyabb arányt ért el most az Olaf történetében a tavalyi évben. És nyilván lesznek mindig olyan ügyek, amelyek 20 hónap pont túl mennek, de mindenféleképpen jól teljesítünk, úgy vélem. Aztán a második kérdés. Ugye a vizsgálatok időtartama azt említette a képviselő, hogy még hosszabb lett, mint volt mondtam, hogy ugye négy évvel az átszervezés után, hogyha összevetjük az átszervezés előtti időszakkal, akkor 18%-os csökkenés tapasztalhatunk. A 16. oldalon látható rengeteg adat, nagyon sok választalálatnak itt, átláthatóak ezek az adatok. A vizsgálat szakaszában a tavalyi évben 15 nappal meghosszabbodott átlagban 18,1-ről 18,7 hónapra nőtt ez, a, ez az időtartam, tehát 15 napos növekedést tapasztalhatunk, szerintem emiatt nem kell aggódni. Ugyanakkor a vizsgálatot megelőző időtartama csökkent, ugye ez a kiválasztási szakasz. A vizsgálatok időtartama stabil. Több a vizsgálatunk, többet le is zárunk, és nem arról van szó, hogy minden évben javulnunk kell az előző évhez képest. Tényleg örülnék, hogyha jövő évre meg tudnánk tartani ebben, ennek az évnek a teljesítményét. Tehát itt nem egy állandó versenyről van szó, hogy minden évben jobb és jobb eredményeket érjünk el, és egyre kevesebb a forrásunk ugyanakkor. Miért is van ilyen sok dizmisszel, és van még itt egy más kérdés. Azt hiszem, hogy itt egy súlyos félreértés áldozata az, aki ezt a kérdést feltette. Miért van ilyen sok díszmisszel? Láthatjuk. Ti ultimi anni, ma anche prima, di elutasítás. Tehát itt láthatjuk, hogy száz információból, amely az Olafhoz érkezik, ugye az intézményektől, névtelen feljelentők részéről, stb. elutasítunk 75-80 százalékot. Miért is? Itt a szabályzat 15-ös cikkét követjük, mely szerint figyelembe kell vennünk hatásköreinket, a megfelelő bizonyítékot, hogy megnyithassuk a vizsgálatot, és szerepel még az is a szabályzatban, hogy figyelembe kell vennünk a források hatékony felhasználását, a szubszidiaritást és az arányosságot. a visszautasított esetek aránya állandó 75-80 százalék. Ugye a vizsgálatok száma is konstans, az elmúlt négy évben szinte kétszer annyi volt, mint az előző években. Ez tehát egy fontos dolog, sokkal több vizsgálatot folytatunk, mint korábban, majdnem kétszer annyit. És aztán itt van ez a félreértés nem tudom, hogy a felügyelőbizottság említette, ahogyan a jelentéstevő mondta, hogyha, azt, hogyha ők mondták, akkor elég nagy ostobaságot mondtak, mondjuk így, de nincs két hónapos határidőnk a kiválasztás lezárásához. Ha tehát egy beérkező információ esetében 15 napra van szükség, hogy döntsünk, akkor 15 nap alatt döntünk, ha 4 hónapra van szükség, akkor 4 hónap alatt döntünk. Elmondhatom. Itt vannak persze az adatok, de itt 95% körül van az az arány, amelyen, amikor két hónapon belül a főigazgató döntést hoz, tehát 95%-ában az eseteknek két hónap alatt döntünk. Ez 2015-ben, tehát 95% volt. Másfél hónap az átlag, van azonban 5%-a az eseteknek, amikor több mint két hónapra van szükség a döntéshez. Ezek tehát nem elsietett döntések, és nincsenek olyan elutasítások, amiket azért foganatosítunk, mert ugye lejár a két hónap, és döntenünk kell. Amikor döntünk arról, hogy indítsunk el vizsgálatot vagy sem, hogyha ehhez több időre van szükség, mint két hónap, akkor több időt veszünk igénybe. Tehát nem a két hónap a fontos, mint határidő, hanem maga az ügy, az ügy jellege. A negyedik kérdés a cigaretták témaköre. Perché eh, eh abbiamo meno Eh, eh, Miért van kevesebb eh, elkobzott cigaretta a Joint Customs Operation-nel? Minden évben végrehajtjuk ezeket a közös vámügyi fellépéseket a vámhatóságokkal, különböző témákat, illetve nem csupán a cigaretták, hanem a csempészet egy körében, a vámjogok megkerülése ügyében és a többi. 2015-ben volt egy rendkívüli növekedés, mivel a cigaretta csempészetre fókuszáltak ezek a közös vámügyi fellépések. Ez nem minden évben így van. Az OLAF vizsgálatai a tagállamokkal együtt, ugye itt láthatjuk, hogy ez egy konstans adat, és itt meg négy szereződött a cigaretták száma tavaly évben, és az mindenféleképpen egy pozitív fejlemény. Az ombudsman illetően ugye itt vannak az adatok az ombudsmanhoz kerülő, illetve az Európai Bírósághoz kerülő ügyek szemet illetően. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő és a többi képviselő is láthatta, hogy mennyire kevés ilyen ügy van egy évben, amely az ombudsmanhoz kerül átlagban egy év alatt. Most ugye 433 zajló vizsgálat van, mindig 3-400, 4-500 vizsgálat van, és ezek közül tavaly mindössze kettő, vagy valamivel több, sőt akár három ügy került az ombudsmanhoz ezek közül. Egy esetben igazat adott nekünk, ugye az ombudsmannak nem az a feladata, hogy igazat adjon, hanem hogy megoldja a konfliktus helyzeteket. Egy esetben igazat adott nekünk, nem kellett semmit tenni, a másik még függőben van. Más ügyről nincs információnk, amely az ombudsmanhoz került volna. Amit mi tudunk, azt leírtuk itt ebben a jelentésben. Nincsen más eset, amennyire mi tudjuk. Ha van más, arról az ombudsman tud. De hogyha az ombudsman tud erről, akkor ezt a honlapon is megjelenteti és mi is értesülünk róla. Tehát nem hiszem, hogy vannak más esetek is még, a legjobb tudomásom szerint nincs más függőben lévő ügy az ombudsman előtt velünk kapcsolatban megállapodást. Ugye itt administratív igazgatási együttműködésről van szó, meg különböző országokkal. Igazából nem is országokkal kötünk ilyeneket, hanem az adott országok specifikus hatóságaival, Ilyen megállapodást kötöttünk Szenegállal, Angolával. Con, sì, ma I don't want to say the country, con la, eccola qua, the Office of Inspector General of Angola. Az angolai, moldovai korrupció ellenes, illetve szenegeli csalás ellenes hivatal vezetőivel kötöttünk ilyen megállapodásokat. Ezen országokkal már kialakítottunk együttműködési formákat, és több ilyen megállapodásra van szükségünk harmadik országokkal, sokkal inkább, mint az EU-s országokkal, hiszen az EU-s hatóságokkal jól együttműködünk, anélkül is, hogy lenne ilyen együttműködési megállapodásunk. De ahhoz, hogy a harmadik országok hatóságaival is együtt tudjunk működni, ehhez szükség van ilyen jellegű megállapodásokra. Jelenleg is folynak a tárgyalások, az ukrajnai korrupcióellenes hivatallal például, hogyha Ukrajnában vizsgálatokat akarunk lefolytatni európai források felhasználásáról, akkor nem elég egyfajta melléklet tett a társulási megállapodáshoz fűzni, hanem egy helyi partnerre van szükségünk, és ehhez egy ilyen jellegű megállapodás szükségeltetik. Tehát itt láthatjuk, hogy Angolával, az angolai hatósággal, szenegáli, moldáviai hatósággal kötöttünk ilyen megállapodást, ugye ahol európai forrásokat költenek el, és így van egy vizsgálati mandát, mandátumunk, de nyilván nincsen önálló vizsgálati hatáskörünk, egy helyi partnerre van szükségünk. Az OLAF tehát partnereket akar találni ezekben az országokban, ahol vizsgálatokat kell lefolytatnunk. A tagállamokból érkező információk száma csökkent, ez nekem nem így tűnik. Most munkatársaimtól kérek segítséget ez ügyben ugyanis mi csupán ettől az évtől számoltuk ezt, és itt láthatjuk az információkat, amelyek a tagállamoktól érkeztek az Olafhoz. 65 ilyen információ érkezett. Nem tudom, hogy miért van kevesebb. Talán a tagállamoktól kellene információt kérni. Ezek nagyon fontos információk voltak ennek ellenére. Ugye itt nem arról van szó, hogy a tagállamoknak át kell adni az információkat nekünk, a tagállami hatóságoknak maguknak kell megküzdeniük a korrupciós esetekkel, vagy csalásgyanús esetekkel, a szubszidiaritás elvének figyelembe tart, vételével. Ha azonban transnacionális dimenzióval rendelkezik az ügy, akkor vagy nem képesek ezt önmagukban megoldani, akkor kell, hogy átadják ezeket az információkat. Nekünk ezt mondja ki a szubszidiaritás elve. Nem valamennyi hatóság, valamennyi tagállamban elégedett azzal, hogy nekünk kell, hogy átadják az ügyeket, ugyanis az is lehet, hogy mi aztán vizsgálatot folytatunk le, és a mi vizsgálataink pénzügyi kihatása sokkal jelentősebb, mint a tagállami hatóságok vizsgálatainak pénzügyi kihatásai. Tehát lehetséges, hogyha hozzánk adják át az információt, akkor vissza kell fizetni az európai forrásokat az EU-nak. Aztán a felügyelőbizottságra vonatkozó tegű kérdés, megpróbálok erre röviden válaszolni, talán nem lesz ez teljes mértékben politikailag korrekt. Tehát az, hogy a felügyelőbizottság nem fér elegendő mértékben hozzá az információhoz, hogyha valaki ezt kijelenti, ez egy nonsens. Nem érdekel, hogy mi hangzott el, az adatok világosan beszélnek, és azok itt is szerepelnek a dokumentumban. Ők több száz információt kapnak minden évben tőlünk, akár általános jellegű információkat, tehát valamennyi ügyről, statisztikáról több száz adatot, több száz jelentést, 622 ö, ilyen jelentést, aztán az ajánlásokat, amiket megfogalmazunk, ezekről is rengeteget. És aztán Csupán két olyan eset van, amire én emlékszem, de ez a jelentésben is szerepel. Csupán két eset van, amikor a felügyelőbizottság nem kapott hozzáférést egy adott specifikus ügyhöz. Miért is? Azért, mert a törvény ezt nem engedi meg, nem a főigazgató. Persze nekem kell aláírnom a nevemet az elutasító levél alá, de az tény, hogy a törvény nem engedi ezt meg, és a velük kötött megállapodás sem teszi ezt lehetővé. Minden információt átadunk, ami a munkaügyi megállapodásban szerepel, amelyet ők is aláírtak az információkhoz való hozzáférésről. Teljes mértékben teljesítjük ezen megállapodás követelményeit, és teljes mértékben végrehajtjuk ezt a megállapodást ha változtatni óhajt a felügyelőbizottság ezen, akkor változtassunk, talán valaki emlékszik rá, mi javaslatokat is benyújtottunk erre vonatkozóan, a felügyelőbizottság elnökének elmondtuk, hogy közvetlenül hozzáférhet az információkhoz elektronikus módon, anélkül, hogy akár kérnie kellene tőlünk az esetmenedzsment rendszerünkben. És aztán az elnök eljött ide, az alelnök a biztos részvételével, és aztán a testület öten valamennyien többségében úgy döntött, hogy nem akarják ezt a megoldást, hogy miért döntöttek így, azt nem tudjuk, de azt nem mondják el ők sem, se nekünk, se önöknek, de mi tudjuk, hogy nem akarták, hiszen mi ott voltunk. Tehát amit a jogszabály lehetővé tesz, azokat az adatokat átadjuk nekik, és azokat az adatokat is, amelyek a megállapodás szerint lehetségesek. Ha a megállapodást változtatni akarják, akkor ezen változtatunk, de aztán nem tudják, hogyha, hogy min, mire panaszkodhatnak ők még, ha megváltoztatjuk a megállapodást. Ami az összeférhetetlenség kérdéskörét illeti, a titkárság és a felügyelőbizottság tárgyában, hát miféle összeférhetetlenségről van szó, hol lenne itt az összeférhetetlenség? A 883-as rendeletben az szerepel, hogy az óra alá kell, hogy tartozik ez a titkárság. Nem én kértem ezt, nem én írtam ezt le. Ez 99 óta mostanáig így volt, most változik ez a helyzet. Megkérdezték tőlem, hogy én erről mit gondolok, egyetértek. Persze, vegyétek el a titkárságot, aki akarja, vegye el tőlünk, ez gratis. Én odadom a titkárságot, miért kellene nekem a titkárság? Jelenleg az Olaf rendelkezik vele, mert a rendeletben ez így szerepel 99-től kezdve. Ha ez már nincs rendben, ugye a felügyelőbizottság azt mondta, hogy itt egy lehetséges összeférhetetlenség forog fenn. Ha ugyanis egy létező összeférhetetlenségről beszélünk, akkor erre válaszolok, ilyen nincsen. Lehetséges, persze mindent mondhatunk erről, hogyha át akarják helyezni a titkárságot, helyezzék át, nekem ezzel nincs gondom. Nem láttam, hogy hol is van itt a gond. Hogyha az imázsal kapcsolatos gond van, hát a költségvetési probléma? Ez nem az Olaf költségvetés, hanem az Európai Bizottságé. Én, ez, nekem ezzel sincs problémám. Ők soha nem költöttek többet, mint az az összeg, amelyet a rendelkezésükre bocsájtottak 99-től kezdődően. Mindig sikerült a korlátok között maradniuk. Hát ez így teljesen rendben van. Mi, hol van ezzel a gond? mit is tettem én? Én egy dolgot tettem, ezt nem kellene elmondanom, de mivel nélkülem zajlott erről az eszmecsere, és akár rólam is szólt ez az eszmecsere, Hát innen indult ez a sztori, hogy mi nem ellenőrizzük a költségvetést. Volt egy udvarias levél, amelyet én a felügyelőbizottság elnökéhez intéztem, miután szóban is elmondtam azt, hogy azon kérések szerint, hogy a felügyelőbizottság egy soha nem látott számot ö, szerepeltetett itt a kérelmek vonatkozásában, nem tudták már a költségvetési kereteket tartani, és aztán ez a tag visszavonta Esetleg elküldöm önnek, ha ön nem rendelkezne ezzel, Stász képviselő úr, elküldöm önnek a levelet az összes adattal. De azt hiszem, hogy önnek megvan ez a levél. Én tehát jeleztem, hogy egy évvel később, tehát késedelmesen a felügyelőbizottság egyik tagja azt jelentette, hogy megnégyszerezték a korábbi éveket, egy hatalmas számot szerepeltetve ebben a levélben, és kikerültek a költségvetés keretei közül, és azt nem tudtuk fizetni. Én soha nem vettem el pénzt tőlük. Hogyha azt akarják, hogy az Olaftól a bizottsághoz kerüljenek át ezek az ügyek, én örülök annak, hogy nem kell ezzel foglalkoznom, és talán fontosabb dolgokról beszéltünk, mint a csalásról Európában. És még egy kérdés, még egy pillanat, hogy erre is válaszolni tudjak az utolsó kérdés, hogy miért is van az, hogy 47%-át az eseteknek az ajánlások tekintetében nem hajtották végre. Tehát 47%-ról van szó. Itt most egy tanulmányt készítünk, és egy kis türelmet kérek, mert ez nagyon bonyolult tanulmány, valamennyi joghatósággal folytatjuk ezt a tanulmányt. Az eszmecseréknek köszönhetően az év vége felé megszületik majd ez a tanulmány. Az összes bírósági hatóságot bevonjuk, akik beszüntették a bírósági eljárást, melyet a mi ajánlásaink alapján indítottak, és ott kifejtik majd, hogy melyek ezek az okok az Olaf részéről, illetve a tagállamok, tagállami hatóságok részéről. Szeretném kiemelni, hogy a felügyelőbizottság tanulmányt készít erről az ügyről, és rengeteg adatot kaptak tőlünk, méghozzá érzékeny adatokat, titkos, bizalmas adatokat is, hiszen bírósági eljárásokról van itt szó. Már néhány hónapja megkapták ezeket az adatokat, és vélhetően elkészítik majd a véleményüket erről a témáról, amely hasznos is lehet akár. A jelentéstevő felvetette, szeretném elmondani, hogy a felügyelőbizottságnak kétségei voltak a mi ajánlásainkat illetően. Aztán végül nem sikerült erről semmit mondaniuk. De szeretném elmondani, hogy mi kértünk véleményt több mint egy éve már a felügyelőbizottságtól, azon névtelen vádakat illetően, amelyeket ön a kont elnöke a teremben nyilvánosan hangoztatott tavaly, azt mondván, hogy a mi statisztikáink hamisak. Kértem a felügyelőbizottságtól, bizottságtól, hogy ellenőrizze ezt, a felügyelőbizottság kinevezett egy jelentéstevőt, a jelentéstevőnek rengeteg adatot adtunk át, több mint egy évvel ezelőtt, hogy ellenőrizze konkrét módon, hogy hogyan is végezzük a vizsgálatainkat, és mostanáig semmiféle választ nem kaptunk a felügyelőbizottságtól, remélhetőleg hamarosan megkapjuk ezt a választ, és abból az fog kiviláglani, hogy jól végeztük a munkánkat. von den Kollegen Rengeteg hozzászóló van a kollégák közül, de jön kolléga az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy hát elég szegényes ez a mai alkalom. Úgy tűnik, mintha a jelentésből azt olvasnánk ki, hogy minden nagyon jól működik, mindenki megfogadja az ajánlásokat, és az Olaf munkája kifejezetten hatékony lenne. Ami a következetéseket illeti, ezzel kapcsolatban lehet, hogy úgy tűnik, hogy nincs is szükség európai ügyészségre, mert minden nagyon jól működik. De hogyha picit közelebbről megnézzük az ügyeket, megnézzük ezt a táblázatot, az OLAF ajánlásait összehasonlítjuk a pénzügyi, a tagállamokra gyakorolt pénzügyi hatásokkal, a csalással és nem csalással összefüggő szabálytalanságok kezelésében. Azt gondolom, hogy kár, hogy ebben a jelentésben új metodológiát alkalmaznak, azt hiszem, hogy a 2014-es jelentés nagyon érdekes volt a vizsgálatok helyzetéről szóltak be, és arról számoltak be, és arról, hogy a tagállamok miért nem követik az OLAF ajánlásait. Én megpróbáltam ezt a típusú információt megtalálni a mostani jelentésben, és az előző jelentésekben láttuk, hogy mi volt a probléma. Úgy tűnik, hogy az a táblázat, amivel itt most előállt az Olaf, arra olyan nagy szükség nincsen. Azt szeretnék tudni, inkább, hogy a bíróságok miért utasítottak el olyan sok ügyet, hogy a tagállamoknak, tagállamokban mi a helyzet, nagyon sok információt hallottunk ezzel kapcsolatban, szeretnénk ezzel kapcsolatban. Sokkal többre van szükség, mint bizonyos összehasonlító táblázatokra. Még egy dolog, ebben a jelentésben én azt vártam, hogy tájékoztatnak bennünket arról, hogy mi lesz a jövőben, mi fog megváltozni, mi lesz az újítás. Hogy az Olaf az eredményekkel kezdette már valamit. Mi a helyzet az EPPO-val, a tanácsal való az EPO-val, az, a tanácsa való megegyezés, a ügyészség helyzetével az Olaf felkészülte erre. Kaptunk információt a cigarettával kapcsolatban, igen, erről volt szó a parlamentben is, és a parlament kifejezésre juttatta az álláspontját, főleg a cigaretta gyártókkal kötött megegyezéssel kapcsolatban is. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos az Olafnak, és bizonyos felkészülésre van szükség ezen a téren. Erről szerettem volna olvasni ebben a jelentésben. Harmadszor, ami a felügyelő bizottságot, illetve felügyelő bizottságról szóló jelentést, Az IPP-kkel kapcsolatban a vizsgálati ö, policy prioritásokkal kapcsolatban nagyon fontos információt kapni. Jobban szerettem volna, hogyha több információ van erről a jelentésben. A prioritásokkal kapcsolatban, főleg ami új fejleményeket illeti, mi történik az Olafban, milyen hatása van ennek. A ami a 2014-es jelentést illeti, volt egy külön táblázat a munkatársi állományról. Akkoriban ehhez fűztem egy megjegyzést, meglepett, hogy olyan sok olasz és belga dolgozik az Olafban. Jó lett volna egy hasonló táblázatot belevenni ebbe a jelenlegi jelentésbe is, ha egy kicsit összehasonlítanánk azt, hogy megvalósult-e a nemzetiségek kiegyensúlyozása? Mi történt ezzel kapcsolatban? Utolsó kérdésem, ami személy szerint nekem nagyon fontos, a közérdekű bejelentők védelmével kapcsolatos jelentésen dolgozom. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Az Olafnak van-e tapasztalata ilyen bejelentőkkel, whistleblowerekkel? Milyen védelemre van nekik szükségük? Erre, erről szeretnék többet tudni. Köszönöm. Novakov képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy az olasz egy nagyon szenvedélyes nyelv, de hogyha helyes volt a tolmácsolás, akkor az a benyomásom, hogy az nagyon elragadtak bennünket az érzelmek egy pénzügyi e, ellenőrzésről szóló jelentés vitájában. A 2015-ös évben 2004 vizsgálatot e, zártak le, ez egy nagy benyomást e, tesz rám ez a, ez a szám, de nem tudom, hogy ez a ez a megfelelő minőségű munkára került, és 888 eh, millió eh, eh, euró elköltésére kerül sor, nagyon sok hibát fedett fel az Olaf, ezek gyakran a beruházási projektek megvalósítása során merültek fel, és összefüggnek bürokratikus túlzott elvárásokkal, és nem mindenképpen csalással függnek össze, de a médiára gyakorolt hatása ezeknek a híreknek hát olyan, amilyen. A felügyelő bizottság és a bizottság közötti együttműködést javítani kell, jobb és világosabb szabályokra van szükség. Románia, Bulgária, Magyarország, Görögország és Szlovákia voltak azok a tagállamok, ahol a legtöbb csalással összefüggő bejelentés érkezett. Szeretném még egyszer elmondani, hogy Romániában és Bulgáriában folytatott vizsgálatok az Olaf részéről a mezőgazdaság és vidékfejlesztési speciális csatlakozási programokkal függenek össze. Ezek 2008-as vizsgálatok voltak, illetve hibák voltak, úgyhogy ez nem kapcsolódik össze a jelenlegi helyzettel. De mivel most tették közé ezeket az adatokat, hát most már elég nehéz arra hivatkozni, hogy ez 8-9 éve történt. Engem arra oktattak az egyetemen, a jogi karon, hogy a későn kapott igazságtétel nem igazságtétel, én csak annyit szeretnék mondani, hogy az igazságtétel csak akkor hatékony és hatásos, ha időben történik. Úgyhogy nem tudom, hogy tíz évvel később egy jelentés vagy egy következtetés mennyiben fog segítségére lenni ezeknek az országoknak. Köszönöm szépen, Váli kolléga. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok az Olafnak a beszámolójáért. Rengeteg részlet, statisztika merült itt fel. Érdekes ez bizonyos szemszögből. De ugye itt leginkább a csalások, szabálytalanságok tárgykörében érdekes a statisztika, és jó lenne, hogyha a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság is inkább erre a témára összpontosít tartana más politikai visszájkodások helyett, amelyek itt az OLAF, a felügyelőbizottság és szakbizottságunk között zajlanak hiszen itt 880 millióról van szó a szabálytanságok csalások vonatkozásában 2015-ben, és 364 ajánlásról. Na most ez a 47 százalék, ez érdekes, amikor nem alkalmazták a tagállamok ezeket az ajánlásokat. Szerintem tehát sokkal több a csalás és a szabálytalanság, amik a tagállamokban történnek, hiszen az ellenőrző hatóságok munkát is áthagy, támogatja a politika, és gyakran olyan dolgokat is tanúsítanak, amelyeket nem lenne szabad. Nincs nagy átláthatóság a közbeszerzéseket illetően, gyakran közvetlenek az odaítélések, és ott is nagyon megengedő a szabályozás a pártok, a kormányok részéről, amelyek az adott európai országot kormányozzák. Tehát a vádottak padjára legelőször is az európai kormányokat kellene állítani, amelyek jelenleg hatalmon vannak, és az ő érdekük a kevés átlátható rendszer fenntartása ezen kérdést illetően. És érdekük az európai források megosztása egymás között az európai polgárok kárára. Az első teendő tehát egy lelkismeret lenne a kormányon lévők részéről, az egyes tagállamokban, hogy több választ adjunk a polgároknak, akik átláthatóan szeretnének értesülni ezen források elköltéséről, hiszen ezek célja az oktatás, a szociális ügyek, a strukturális fejlesztés, maga a fejlesztés lenne, hogy a területek közötti különbségek szűnjenek, csökkenjenek, ehelyett inkább a klientelizmust és a kevés átlátható helyzeteket láthatjuk, és összeférhetetlenség van szinte mindenhol. Én írtam el a rendelet 15-ös cikkét a vizsgálatok megnyitásáról, lezárásáról. Itt van egy probléma, mert 75-80 a ezen vizsgálatoknak lezárul. Vannak azon, az lenne a kérdés, hogy van-e néha politikai nyomás? Két éve vagyok itt a parlamentben, Néha feltettem én is kérdéseket, főként olyan projekteket, illetően amelyek Olaszországot érintik. Ugye itt fontos infrastruktúrális projektekről van szó, az egyik a Lyon-Torino vasútvonal, és egy hivatalos kérelemmel is fordultunk az Olafhoz, hogy folytasson vizsgálatot, és ezt is archiválták nem régiben. És egész egyszerűen kétségeim vannak tekintettel arra, hogy a kormányok részéről kevés az átláthatóság ezen projektet illetően. Esetleg voltak politikai nyomásgyakorlások az alap felé? És ezek legitim kétségek lehetnek, mert ugye lehetnek olyan helyzetek, itt ugye két fontos kormányról van szó, francia és olasz kormányról beszélek. Hát ők nem nagyon adnak információkat bizonyos ügyeket illetően, tehát itt egy politikai játszmát folytatnak, és esetleg nyomást gyakorolnak. Itt persze nem vádakat akarok megfogalmazni, de mindenféleképpen információkat kérünk erről a projektről, pénzügyi információkat, és nem kapunk ki ilyeneket sem Franciaország, sem Olaszország, sem a bizottság részéről, sem pedig az Olafon keresztül. Tehát polgárként és európai parlamenti képviselőként is kérdezem, hogy hogyan juthatunk hozzá egy bizonyos fajta információhoz. Tehát először mindenképpen lelkismert vizsgálatot kell lefolytatni a kormányok szintjén, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, az európai források kezelését és a közbeszerzéseket illetően, és utána kellene az Olafot vádolni, hogyha nem sikerül egy adott vizsgálatot lezárniuk. Tehát itt nagyobb együttműködésre van szükség a tagállamok között az információ, információcsere vonatkozásában, hiszen a csalások mindig határokon átnyúlók, és nehéz a koordináció ezekben az esetekben. Még egy fontos kérdés. Jó lenne talán egy statisztika a szervezet bűnözése visszavezethető csalások és szabálytalanságok vonatkozásában. Én ilyen információt nem találtam a jelentésben. Itt hiányoznak a jogi alapok sok országban. Olaszországban gazdag a tapasztalatunk ezen a területen, és talán jó lenne egy ilyenfajta statisztika szerepeltetés a jelentésben, hogy a kollégáknak megmutatjuk, sok, hogy nem össze-vissza alap nélkül beszélünk, hiszen a szervezet bűnözést sem sikerül leküzdeni, mivel a kormányok nem tudnak hatékony törvényeket alkotni. Én Ayala, Peter. Ayala asszony következik, tessék. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a tájékoztatást. A jelentést ugye már láttuk. És hallottuk azt is, amit az Olaf igazgatója megosztott velünk, és láttuk a e, bemutatót, a, az előadását, a prezentációt. Köszönöm szépen. Jó, hát egyesek felvetették, hogy most más a helyzet, mint a régi e, jelentések kapcsán, de aztán mindig újabb és újabb információkat követelünk, úgyhogy e, érdekes volt az, amit hall, hallhattunk a tagállamok, ami a tagállamokat illeti, gyakran olyan helyzetbe kerülünk, hogy szinte már elkeseredünk. A kollégák azt mondták, hogy a tagállamokban a jelentéstétel nagyon hosszadalmas, de hát ez nem az Olaf hibája, hanem a tagállamok feladata ezt megoldani. 2014-ben készült egy tanulmány, arra vonatkozóan, hogy megpróbálták tisztázni, hogy miért van az, hogy egyes tagállamokban egyes miniszterek, illetve államtitkárok el se jönnek ide az Európai Parlamentbe, be sem számolnak, nem igazán érdekli ez őket, és a tanulmány arról szól, hogy az ajánlásokat hogyan valósítják meg, megvalósítják-e egyáltalán. Itt van ugye ez a táblázat, ez egy összehasonlító táblázat, ezzel kapcsolatban mondhatnánk azt, hogy fontos lenne jobb minőségű eh, adatokat gyűjteni. Hogyha nemzeti forrásokról van szó, akkor a bíróságokat jobban érdekli ez a téma, vagy a vizsgálódó hatóságokat, mint az európai pénzek esetében. Nekem nagyon fontos az, hogy megértsem, jobban megértsem, hogy miért van az, hogy kevesebb, kisebb érdeklődést mutatnak arra, hogy az ajánlásokat megszívleljék akkor, amikor európai forrásokról van szó. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani az újításokért, és természetesen, ami az európai ügyészséget illeti, illetve számunkra is nagyon fontos a jobb megértés és a nemzeti parlamentekkel való együttműködés szempontjából ez a téma. Legyen szó bírósági döntésekről, csalásokról, az európai források nem megfelelő, vagy a szabályoknak nem, szabályokat nem tiszteletben tartó felhasználásáról. Az is érdekes, hogy az OLAF, illetve a nemzeti szintű hatóságok munkáját megvizsgáljuk, megnézzük azt, hogy ez milyen hatással van az európai költségvetésre. Illetve, amit a társfinanszírozást illeti, és hogyha a parlament azt mondja, hogy nem fogadjuk el azt, hogy a költségvetési eszközöket visszautalják a jövőben, A jövőben ez is segítségünkre lehet, hogyha a tanácssal kell megegyeznünk. Aztán, ami a cigarettákat illeti, itt is támogatom az itt elmondottakat, illetve a döntés, amit várunk az Európai Bizottságtól. Hát ezt várjuk. És azt is tudnunk kell, hogy az Olaf mennyiben tud segítségünkre lenni azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottságtól követelünk. Az a helyzet ugyanis, hogy ezt az egyezményt nem akarjuk megújítani, és az irányelv és természetesen nem akarjuk, hogy a dohánygyárak megint elárasszák a termékeikkel a piacot, illetve nyomást gyakoroljanak a piaci szereplőkre, és természetesen az Európai Bizottsággal való párbeszéd is fontos javaslattétel, amit a parlamentben itt előkészítettünk, és itt is egy új eljárásról van szó, Hatékonynak kell lennünk a piaci ellenőrzés terén, hogy elkerüljük azt, hogy a dohánygyárak ezen döntés miatt ellenünk eljárjanak. Ami a strukturális alapokat illeti, illetve a mezőgazdasági alapokat, itt egy olyan dologról van szó, amelyet folyamatosan követeltünk ebben a szakbizottságban is, azt szeretnénk, hogyha ezek az eszközök szolid, megbízható módon kerülnének felhasználásra. És ez mind nagyon érdekes azzal kapcsolatban, ami itt ebben a munkával kapcsolatban, ami folyik itt ebben a bizottságban. A hetedik keretprogram, illetve a Horizon 2020-as program fontos programok, itt is nyilván nagyon jó lesz, hogyha valami hasonló táblázatot kapunk ezek megvalósításával kapcsolatban is, illetve az itt történt hiba eh, esetekkel kapcsolatban is. És még egy dolog, ami engem foglalkoztatott a vitával kapcsolatban, az Olaf jelentéssel, illetve a felügyelő bizottsággal kapcsolatban, ezek az eljárási garanciák azon személyek számára, amelyek részt vesznek a vizsgálati eljárásokban, és eh, a tanúvédelem, illetve a bejelentők védelmének a kérdése. Aztán még egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy az OLAF igazgatója más, hogyha más esetekben fellép, akkor hogyan kezeli az adatvédelmet? Mert nem eddigi példákból, hát ez nem úgy jött le, hogy ezt úgy kezelték volna, hogy ezt mi elvártuk volna. Ami az adatvédelmet illeti, illetve az eljárási garanciákat illeti, a költségvetési végrehajtással kapcsolatban, hogyan lehet mindezt ellenőrizni, illetve garantálni, Eh, amit a felügyelőbizottság nem tett meg. Köszönöm szépen, Bogan képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Kessler úrnak a nagyon szenvedélyes prezentációjáért. Nyilván akkor volt a legszenvedélyesebb, amikor a felügyelőbizottságról beszélt. Nyilván önök is tudják, hogy egy új felügyelőbizottság összeállításán dolgozunk, és hát mind kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye, és hogy a dolgok javulnak-e a jövőben. Ezt szerettem volna elmondani. Egy specifikus dolog, dolog a jelentés 35. oldalán található, és Ukrajnával kapcsolatos. Ez a szakbizottság delegációt küldött Ukrajnába nemrégiben, a csalás és korrupciós ügyekkel kapcsolatban, ezek vizsgálatával kapcsolatban új szervezetek jönnek létre az országban, amelyek feladata ezen kérdések, ezen dolgok elleni fellépés. Az Európai Unió konkrét projekteket finanszíroz, de nem igazán lehet azonosítani azt, hogy hogyan költik el, hogyan hagyják végre ezeknek a finanszírozását. Mi a helyzet ezekkel a konkrét projektekkel? És mi a helyzet az ukrán központi költségvetésnek nyújtott támogatással? <clears throat> Nem igazán volt egyszerű kideríteni azt, hogy ezt a pénzt mire használták. És hogyha a központi költségvetésbe kerül a pénz, akkor már az nagyon nehéz követni hogyan egyeztetnek az új szervezettel, hogyan tudnak együttműködni. Hogyha egy új szervezet, bárhol legyen is ez, vajon egyetérte azzal a kitétellel, hogy a központi költségvetésnek nyújtott pénzek felhasználását is ellenőrizni kell. A harmadik oldal a vizsgálatokról szól, a vizsgálatok időtartamáról, és ebben az összefoglalóban az is szerepel, hogy csökkent a munkatársi állomány. Tehát a, emiatt ennek volt-e hatása, úgy érzik el, hogy a vizsgálatok minősége romlott, mert gyorsabban kell reagálni, de kevesebb munkatársal. Most ennek mi lett az eredménye minőségi szinten? Az utolsó dolog, amit szeretnék fölvetni, az ön ajánlásai az ügyészségi eljárásokkal kapcsolatos vissza ademeléssel kapcsolatos visszakövetelésekre adott ajánlások, hogyha egyének vagy szervezetek kapcsolatban vizsgálatok indulnak. Önök mi, milyen ajánlásokat fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban, és mi, hogyan kezelik a panaszokat, hogyha ezzel kapcsolatban panaszok érkeznek? Köszönöm szépen, én is szeretnék kérdést feltenni, mondja az elnök. Lenne egy megjegyzésem az ellenőrzési bizottsággal kapcsolatban, illetve a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. Mi is itt nagyon sok dokumentumot kapunk, és eh, mindig panaszkodunk, hogy ez nem a helyes dokumentum. A dokumentumok száma önmagában még nem jelenti azt, hogy ezekben benne van az az információ, amit az ember szeretne, és amire szüksége van. Úgyhogy azt javaslom, hogy ezt a kérdést is vizsgálják meg, hogy itt nem lehet-e valamit eh, csinálni ezzel kapcsolatban mert azt gondolom, hogy az a tény, hogy a felügyelő bizottság olyan régóta panaszkodik, hát ez nem lehet számunkra mindegy, vagy közömbös. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a siker sikerekről szóló bejelentések, például a feltárt esetek számának megduplázása, és a vizsgálatok ödének 60%-ra való csökkentése, ezek tényleg sikerek, erre szükség van de ez önmagában e, nem hiteles, hogyha ezt nem támasztják alá adatokkal. Hiányzik egy fontos ügy, az ajánlásokkal lezárt ügyek száma. Hány ügyet zártak le ajánlások nélkül? Mindig is voltak ilyen e, ügyek, jó lenne, hogy ezeket a számokat is megkapnánk, mert ez összefügg a vizsgálatok minőségével. Aztán korábban mindig volt egy statisztika, milyen ajánlások születtek. Bírósági, pénzügyi, fegyelmi, vagy milyen. Azt várjuk tehát, hogy tájékoztassanak bennünket az OLAF vizsgálat minőségéről. Ami a pénzügyi eljárásokat illeti, itt is lenne egy kérdésem még, egy további kérdésem. Önök 800-900 millióra teszik ezeket a pénzügyi ajánlásokat, az Európai Bizottság 200 millió alatt szedett vissza pénzt. Ez a különbség, tehát az ajánlás és az Európai Bizottsági beszedések közötti különbség, ezt hogyan tudják, mivel tudják megmagyarázni? És van-e itt valamilyen follow-up? Ami a bíróság eljárásokat illeti, mi a helyzet, tehát mi történik a tagállamokban az OLAF esetekkel? Megpróbáltunk javítani az OLAF rendeleten, és a tagállamokat arra kötelezni, hogy bejelentés vagy jelentési kötelezettségüknek megfeleljenek az OLAF felé. Jó lenne, hogyha tájékoztatást kapnánk azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakult ez a tagállami szinten, Hallottunk arról, hogy az ügyeknek kb. 50%-a zárul ítélettel. 2008-ban volt egy statisztika a másik 50%-ról, tehát ahol felmentésekre került sorotta az elévülés, illetve egyéb nehézségek merültek fel. A munka minősége szempontjából jó lenne tehát a másik 50%-ot elemezni, és itt javítani a sikerkvótán. Azok az ügyek, amelyeket feltár az Olaf, és amelyek bíróság előtt landolnak, ezek tényleg nagyon fontosak, és Európa számára eh, elengedhetetlenek. Köszönöm, megadom a szót a válaszolásra. Eh, Köszönöm. Most eh, több kérdést összefogok majd, ha hasonló kérdések érkeztek, és az utolsó kérdéskörtől indulnék ki. A végrehajtás vagy a végrehajtás elmaradása a bírósági ajánlások vonatkozásában a tagállamok részéről. Azt hiszem, hogy ez a téma már más módon felvetődött azok részéről, akik kérdéseket tettek fel. De Jong úr elégedett volt a tavalyi jelentéssel, akkor az ez is az kell, hogy legyen, mert a, ta, az a táblázat, amely a régiben annyira tetszett önnek, az az újban is szerepel, mégpedig uh, Huana be tudnád adni azt a táblázatot, amely a bírósági ajánlásokra vonatkozik? Még egy másikat is hozzáfűztünk, de, ez szerepel, ami önnek annyira tetszett tavaly. 47 százalék, ugye? Itt a tagállamonkénti bontásban is szerepel az írásbeli változatban ez a adat halmaz. A felső tervezetre utalok most itt. Én nem vagyok elégedett, hogyha a személyes véleményemet kérdezik a 47%-os végrehajtással, már ami a mi bírósági ajánlásainkat illeti. Úgy vélem, hogy ez nem túlságosan rossz arányszem, de azért több kellene, hogy legyen, mint 47 százalék. Egy tanulmányt indítottunk több mint egy éve, pontosan azzal kapcsolatosan, amelyet utolsóként Gressle asszony kérdezett, azaz, hogy mi történik azzal a féllel, amit ugye elutasítanak archíviának milyen ok miatt. Bizonyosan látta ön is, hogy 169 esetből esetről van szó 28 különböző tagállamban, és itt körülbelül 150 bírósági hatóságot kell kontaktálnunk különböző országokban, különböző jogi eszközökkel. Ugye, ami a bizonyíték elégtelensége Olaszországban, ugye ugyanez Angliában például nem érvényes. Tehát türelmüket kérem, most egy tanulmányt fogunk készíteni egy olyat, ami gondos és hasznos, hogy nem mondják aztán, hogy hamis statisztikákat készítünk. Tehát szeretnék megvizsgálni, hogy miért van ez a nem kielégítő végrehajtási arány a bírósági ajánlásaink vonatkozásában. A tanulmány már eléggé haladott állapotban van, mert rész adataink vannak, de ezeket most nem szeretném önökkel még megosztani. Ezek csak egyes országokra vonatkoznak, vagy egyes ügyekre, olyan ügyekre, amelyeket archiviáltak. Én akkor szeretném önökkel jelni, eltárni ezt a tanulmányt, amikor az teljes legyen, hogy akkor folytathassunk róla eszmecserét. Persze nagyon fontos ez a tanulmány. Tehát legyenek türelemmel, nincs túl sok emberünk, munkatársunk, ugyanis egyesek csak hónapokig ezzel foglalkoznak, és egyes esetekben a tisztviselőink akár repülőgéppel is elutaztak az adott tagállamba, és ott a bíróságokkal folytattak eszmecserét. Tehát ez nem egy statisztika, hogy megnyomunk egy gombot a komputeren, és kijön egy adat. Itt meg kell ismernünk, hogy miért is utasították el az adott ügyet. Az első lépést már megtettük, Novak úr. Ugye én is tudom, hogy vannak régi ügyek, és tény az, hogy itt létrehoztuk a teljes statisztikát, és a szapád esetek nélküli statisztikát is. A Romániára és Bulgáriára utaló eseteket is feltártuk, és így a végrehajtással kapcsolatos táblázat javult, anélkül is, hogy ezeket a régi eseteket figyelembe vennénk. Azt hiszem, hogy ez még egy plusz kiegészítő adat, ami az önök elvárásainak illetve Novak képviselő elvárásainak megfelel. Aki azt is elmondotta ezzel kapcsolatosan, hogy az Olaf esetei, ugye ez a 888 millió, most itt a pénzügyi ajánlásokról beszélek, ezek hibákra utalnak, gyakran hibákról van itt szó. Nem, Novák úr, átléphetünk a következő diára, Huána? amely a pénzügyi kihatásokra vonatkozik. Pénzügyi kihatásokról szóló diát keresem. A le indagini... Tehát a tagállamokban ugye a, itt a feltárt ö, csalás és nem csalás jellegű szabálytalanság, tehát hibákról is szó van. Az Olaf csalással és korrupciós esetekkel foglalkozik. Tehát ez az 888 millió, amivel kapcsolatosan az Olaf a, az újrabehajtást kérte, ez nem hibákra utal, hanem csalásra, szándékos hibákra, hogyha akarjuk így nevezni ezeket. Tehát ezek nem hibák. De Jong úr, valamint Greszle asszony nagy hangon kérik a statisztikákat, ha jól értettem, olyan esetekkel kapcsolatosan is, amikor az olaf vizsgálatok ajánlásokkal zárultak. Hát semmi nehézségem nincs abban, hogy elmondjam önöknek, hogy 2015-ben az 54 százaléka az olaf vizsgálatainak ajánlással zárult, egy vagy több ajánlás megfogalmazásával. Tehát 46%-a az olaf vizsgálatoknak 2015-ben ajánlás megfogalmazása nélkül zárult le. 2014-re vonatkozó adataim nincsenek, de ott ez 59% volt. A korábbi években itt mindig 50-60 százalék körüli arányszám volt, tehát itt a vizsgálatainkról beszélek, amelyek ajánlás megfogalmazása nélkül zárultak le. Figyelem, ez egy nagyon érdekes adat lehet, de én vagy mi úgy véljük, hogy egy olyan Olaf vizsgálat, amely ajánlás megfogalmazása nélkül zárul, az egy kudarc. Rossz lenne, ha így vélnénk. Ugye vannak különféle vizsgálataink, a charge és a discharge. Nálunk az a lényeg, hogy feltárjuk az igazságot. Hogyha van csalás, akkor ajánlást fogalmazunk meg, de hogyha azt tárjuk fel, hogy nem volt csalás, akkor elégedetten jelentjük, hogy nem állt fenn csalás esete. A személyzetem, hogyha nem talál csalást, vagy nem úgy találja, hogy a bizottság vagy a parlament kép, tisztviselője nem járt el helytelenül, akkor ez nem azt jelenti, hogy ezt sikertelenségnek ítéljük, hát ez veszélyes lenne, ha így lenne. Tehát itt több mint 50 százalék az arányszem, 50 és 60 százalék között volt tavaly, és mondom, tavaly például 54 százalék zárult ajánlással amikor a 70 és 80 százalékról beszélünk, a panaszokról, amelyeket elutasítunk. Ugye ez egy másik témakör. Tehát mi körülbelül 1400 és 1500 bejelentést kapunk minden évben, minden lehetséges forrásból, lehetséges csalásokról, szabálytalanságokról, 70-80 százalékát ezeknek, és ez ugye egy állandó arányszám, többé-kevésbé, ezeket elutasítjuk azon paraméterek alapján, amelyek a 15-ös cikkben szerepelnek, úgyis mint hatáskör, elégséges bizonyítékok, arányosság, szubszidiaritás. És körülbelül 200, több mint 200 vizsgálatot indítunk évente, 219-et tavaly, 230-at azelőtt, az átszervezés előtt 120-130 között mozgott ez a szám évente. Tehát évente ennyi vizsgálatot indítunk, és 54-55 százalékuk ennek a 200 akárhány vizsgálatnak tehát ajánlások megfogalmazásával zárul. Aztán az ajánlások bírósági jellegűek, az esetek felében bírósági eljárás indul ezek alapján, tehát itt egy vádat emelnek, tehát bírósági eljárás indul egy bíróság előtt, körülbelül 50%-ában ezen eseteknek, tehát többé-kevésbé erről az arányról van szó. Aztán vannak a pénzügyi ajánlások, Gressle asszony. Itt is van egy kis félreértés, ha megengedhetem magamnak ennek a kifejezésnek használatát. Tehát itt 888 millióról van szó, ez szerepel a jelentésünkben, ez volt ajánlások tárgya, pénzügyi ajánlások tárgya az Olaf részéről, ez helyes. A bizottság körülbelül 200 milliót szedett be ebből. Minden évben beleírjuk a jelentésbe, de úgy látszik, hogy nem elég, úgyhogy még egyszer megismétlem, hogy ez a 200 millió, amelyet a bizottság beszedett tavaly, annak semmi köze nincs ehhez a, 8, ehhez a 800 millióhoz, amit mi ajánlottunk. Mert ez a beszedés, a visszaszedés, úgymond, ez egy olyan eljárás, amely évekig tart. Általában azok a szolgálatok végzik, amelyek a kifizetőhelyek voltak, tehát akár a bizottság, akár a parlament adminisztrációja, hogyha például a képviselőkkel szembeni visszaszedésről van szó. Tehát ez évekig tart. És bizonyos programok esetében meg lehet kezdeni a recovery de csak akkor, ha a program már lezárult, ami akár 7 évig is tarthat, és csak a 7 év leteltével kezdődhet meg az újrabehajtási eljárás. Tehát nincsen kapcsolat azon összeg között, amelyet mi kérünk az OLAF részéről újrabeszedésre, és azon összeg között, amelyet a bizottság ténylegesen behajtott a tavalyi évben. Tehát nincs egy időbeli összefüggés a kettő között. Minél többet kérünk, nyilván annak a nagyobb valószínűsége, hogy majd behajtják ezt valamikor. De azt láthatjuk, hogy többet beszedünk, mint az elmúlt években, illetve többet kérünk beszedésre, mint az elmúlt években. Ami az Európai Államügyészség ügyét illeti, De Jong úr elmondta, hogy itt a, itt a 47 százalék a végrehajtása az ajánlásainknak. Hát épp emiatt van szükség az EPOL-ra. Hogyha lenne európai államügyész, akkor az EPO-nak fogalmazhatnánk meg az ajánlásokat, sőt csak neki, és így ugye most, hogyha megnézzük ezt a táblázatot a bírósági végrehajtás témakörében, amely szerepel a jelentésben, a 29. oldalon, akkor láthatjuk, hogy ez a 47 százalék, ez nagyon különböző az egyes tagállamokban. Az Olaf láthatja, hogy egyes tagállamokban sikeresebb a bírósági ajánlásokkal, azokat azonnal végrehajtják, és mások esetében talán csúnyábbak az ajánlásaink, és nem hajtják végre. Esetleg ugyanazok a mi ajánlásaink, és az egyes tagállamok képessége eltérő, és szándéka eltérő ezen bírósági ajánlásaink végrehajtását illetően. Hát ezt az önök ítéletére hagyom, önök politikusok, ahogyan Váli úr is említette de szerintem ez a következetlenség, vagy eltérés a bírósági eljárás megindítását illetően az alap ajánlások alapján ez jelzi annak szükségességét, hogy létre kellene hozni az Európai Államügyész Hivatalát. Itt most nem a jövőről beszélünk, hiszen ez egy 2015-ös jelentés, Persze, De Jongúr, a jövőre vonatkozó jelentést is készíthetünk, De Jongúr, majd beszélünk erről. A 883 e, felülvizsgálatát illetően, amit a bizottság beindított, és az Olaf szerepét illetően az EPO vonatkozásában is. Volt itt egy konferencia a parlamentben, és erről nemrégiben beszéltünk. Most itt e, a 2015-ös évről beszélünk ez a jelentés kapcsán aztán De Jong úr és az összes többi képviselő. Talán utoljára jövök most ide, hogy a jelentésről beszámoljak. Nem tudom, mit teltek még többet, esküszöm. Meg, megint túl érzelmes leszek, vagy túl heves. És Gressle asszony segítsen nekem, nekünk. Ne gondolják azt, hogy minket azok fizetnek, akik a cigarettákat gyártják. Hát a mindenit neki, ezt elmondtuk már, a honlapunkon is szerepeltetjük, a parlamentben is megismételtük, és a parlamenti találkozókon is, De Jong úr, jó társaságban van ön mindenképpen, mert más parlamenti képviselők is eljöttek az Olafhoz, és láthatják ezeket a napirendjeinken is. Azt mondja valaki, hogy minket a dohánygyárosok megállapodásai mentén fizetnek? Hát nem. Hát akkor bizonyítsa ezt be. Hogy tud ilyeneket? Honnan tud ezekről a pénzekről? Hát ön azt mondja, hogy hát hallottam itt a parlamentben. Azért ez súlyos, hogy a parlamentben még ilyen híresztelések vannak. Nem tudom, hogy mit tehetnék. Ha tehet, a dohánygyárosokkal kötött megállapodásokat a bizottság továbbra is fenn akarja tartani, hát az nekem jó, ha nem akarja, akkor is ugyanolyan elégedett vagyok, nekem teljesen mindegy, nincs véleményem erről, ez a bizottság döntése. A parlament kifejezte a véleményét, az Olaf egy eurócentet sem veszít vagy nyer ezzel, semmiféle finanszírozást nem kapunk ezen megállapodásokból. Ne foglalkozzanak tehát az olaffal, az olaf végzi a dolgát, vizsgálatokat folytat. Az IPP a vizsgálati Supervisory Committee in lungo e in largo. Vizsgálati politikai prioritások. Itt van a válasz, itt vannak az IPP-k, minden dokumentum, amelyet a parlament készít, ugye elmondják, hogy melyek a prioritások, a szemvevőszék is megfogalmazza a sajátjait, a bizottság úgy szintén, konzultáltunk az összes szolgáltatás, szolgálattal a bizottság részéről, és ők is kifejezték a saját prioritásaikat, és létrehoztuk tehát ezt az eszmecserét. Gressle asszony is valószínűleg ott volt, meg Novak úr is, és ezen iránymutatások alapján megfogalmaztuk az IPP-jeinket, tehát semmit nem találunk ki hasraütéssel. De hogyha még valakivel konzultálnunk kell, mondják meg kivel. Ami az olasz és belga személyzetet illeti. Tavaly ugye megnéztük ezeket a nemzetiségeket, a staffal kapcsolatosan is szerepel egy fejezet a jelentésben, ha valakit aggaszt az olaszok magas száma, hát ugye itt van egy igazgató olasz, de vannak más nemzetiségűek is, tehát itt nem arról van szó, hogy 400-an vannak, és akkor én olaszként igazgató leszek, és 200-at elküldök, és hozok 200 olaszt, hát nem így működik ez. Ö, hogy mit tettem, hogy elkerüljem, hogy túl sok olasz és belga legyen. Semmit. Hát szerintem ez semmiféle gondot nem jelent. Mi, a mi célunk nyilvánvalóan az, hogy minden nemzet képviselői, képviselői ö, legyenek a személyzet soraiban, de ez nem úgy működik, hogy a főigazgató felel, és azt mondja, hogy hé, gyerekek, túl sok az olasz, 20 olasz azonnal tűnjön el, és akkor jöjjön 20 német vagy francia. Hát ez nem így működik, és biztosan én sem így jártam el. Az olaszok még mind ott vannak, egyesek saját döntésükből, választásuk okán elmentek, de biztosak lehetnek abban, hogy nem favorizálom az olaszokat elküldök majd egy e-mailt, ahogy tavaly is tettem, talán Gressle asszony emlékszik erre. A promóciókkal kapcsolatosan készült egy tanulmány, és ott látható, hogy a leginkább favorizált nemzet a promóciók vonatkozásában Németország volt. Nem azért, mert én favorizálom a németeket, hanem mert megérdemlik, és ennyi. Semmi köze nincs az olaszokhoz. Ami a közérdekű, közérdekű bejelentő, bejelentőket illeti, 11 volt tavaly az Olafnál, hát ez nem túl nagy szám. Nincsen hatáskörünk az ő védelmükre. Mi folytatjuk a vizsgálatokat. A staff regulation védi a közérdekű bejelentőket. Nem lehet őket penalizálni, csupán azért, mert közérdekű bejelentők ez egyfajta dicsfényt biztosítana valakinek, hogy ő közérdekű bejelentő, nem lehet őt áthelyezni csak azért, mert ő közérdekű bejelentő. Ha az én véleményemet akarják, ez nem túl nagy védelem, senki nem akar ilyen dicsfényel járni kellni, de jelenleg úgy működik, hogy a közérdekű bejelentők védelme ugye ez azt is magában foglalja, hogy illető ismerté válik, mint közérdekű bejelentő. Az informátorok általában azt a védelmet részesítik előnyben, amely a névtelenséghez kapcsolódik. Ha ezt kérik tőlünk, akkor mi így járunk el, biztosítjuk a névtelenséget. Ukrajna témakörében Van hatáskörünk vizsgálatok lefolytására, ez két ok miatt nehéz azonban. Az egyik az, ahogyan vonúr is említette, ha nem tévedek, a költségvetési támogatás, hát ezen talán egy nap el kell majd gondolkodni a bizottságnak és a parlamentnek, tehát ezt a költségvetési támogatási eszközt egyre többet használják, nyilván jó okok miatt, de ez nem segíti a vizsgálatokat. 1 millió 100 millió, ezt berakják a költségvetésbe, és aztán nem tudjuk, hogy mi történt ezzel. Ez történik egy kicsit Ukrajnával is. Másodszorban Ukrajnában olyan, mint hogyha vízi pisztolya lövöldöznénk, a hatáskörünk igencsak korlátozott. Itt ugyanis nagyon komplex pénzügyi elramlásokkal kapcsolatosan vizsgálódunk harmadik országokban, és ez szinte lehetetlen feladat. Mégis megpróbáljuk ezt elvégezni az új ukrán korrupció ellenes hivatal közreműködésével, amely ugyannal jött létre. Ugye kevesebb a személyzetünk, sokkal gyorsabban járunk el, esetleg korábban nem csináltak semmit, ez az implicit kérdés ebben. Nem, hát nem erről van szó. Persze kevesebb most a munkatársunk, de az átszervezésnek köszönhetően és menedzseri ö, intézkedéseknek köszönhetően sikerült fenntartani, sőt növelni a vizsgálatokkal foglalkozó személyzet létszámát, és ö, ott csökkentettünk, ahol nincs nagyon nagy szükség létszámra, tehát a vizsgálati egységek létszámát növeltük, és csökkentettük a azon egységek létszámát, amelyek nem vizsgálati témákkal foglalkoznak. A dokumentumokhoz való hozzáférést illetően, hát ez biztosan fontos kérdés, csak két példát szeretnék felsorakoztatni. Én is már csak ismétlem magamat, épp úgy, mint a felügyelőbizottság, ők mindig azt hangoztatják, hogy nem férnek hozzá a dokumentumokhoz, én meg azt mondom, hogy igenis, hogy hozzáférnek, hát önök majd eldöntik, kinek higgyenek. Két példa egészen a közelmúltból, ahol is azt mondhatjuk, hogy nem fértek hozzá a dokumentumokhoz. Mi mindig hozzáférést biztosítunk számukra, amikor ez megengedett a rendelet és az a megállapodás értelmében, amelyet velük kötöttünk. És ahogyan a Jara Szender képviselő elmondta, ez nem a mi mérlegelési jogkörünk. Én nem tettek közzé olyan vizsgálatokat, amelyekben nevek, vezeték és, család, vezeték és utónevek szerepelnek. Hát ugye van adatvédelmi jogszabály. Két példa. Most készítenek egy véleményt a fegyelmi ajánlásokról. Kérték az összes fegyelmi ajánlást, amelyet az Olaf 2012-től mostanáig megfogalmazott, azt hiszem, hogy kb. 100 esetről van szó. Az összes névvel, a tisztviselők nevével, a parlamentből, a parlamenti képviselők nevével, a bizottság tagjainak nevével, és a többi. Tehát a fegyelmi eljárásokra kérdeztek rá, amelyek most zajlanak. Hát ezek igencsak bizalmas adatok. Én értem, hogy ők véleményt akarnak erről készíteni, Hát volt itt egy nagy levélváltás, ők felpanaszolják, hogy ezeket nem kapják meg, és aztán végül felvettem a telefont, felhívtam a jelentéstevőt, aki józan ember, és mondom neki, hogy hát figyelj már, adunk neked egyfajta mintát, egy 50%-os mintát, véletlenszerűen kiválasztott mintát, és aztán azt mondta, hogy ez rendben van, de utána meg azt mondta, hogy ez nincs rendben. De a működés ellenőrzését illetően 50% igenis, hogy elegendő kell, hogy legyen, így téged is védünk, hiszen különben Esetleg arról van, lenne szó, hogy azzal gyanúsítanak téged, hogy ez a biztos, vagy ez a parlamenti képviselő ellen vizsgálat folyik, hogy bele akarod ebbe ütni az orrodat. A megállapodás szerint ugye ők azt mondhatják, hogy nem adtunk hozzáférést, de mi azt mondtuk, hogy az ajánlások 100%-et illetően 2012 óta mi ugye felajánlottuk ezt az 50%-os lehetőséget, amelyet véletlenszerűen választunk ki, egyfajta mintavételszerűen, szúrópróbaszerűen, hogy a működést tudják ellenőrizni, és ez szerepel a megállapodásban. És még van egy specifikus eset, hogy mindenki megértesse, miről is van itt szó. Tavaly kap kaptam egy levelet a felügyelőbizottság elnökétől. Ön is megkapta ezt másolatban, Gressle mondja, de őszintén nem értem, hogy miért volt ez így. A levélben az szerepelt, hogy mi is történt a bizottság három képviselőjével kapcsolatos vizsgálat során. Nem mondom meg a neveket, amik ott szerepeltek, de én meg azt kérdeztem tőlük, hogy miért kellene ezt az információt megosztani veletek. Küldtünk egy választ, nem tettem másolatba Gressle asszonyt, mert nekem ez az adatvédelem megsértésének tűnt, ezen három parlamenti képviselő vel szemben. Itt ugye én azt írtam, hogy eh, három vélelmezett vizsgálatról van itt szó, három képviselővel kapcsolatosan. Három bizottsági tagról van itt szó. Azt hiszem, hogy ennyi volt részemről, és remélem, hogy valamennyi kérdésre elég világosan válaszoltam. Köszönöm. Ja. Köszönöm szépen. A jelentéstevő szeretném még egyszer hozzászólni asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem az a benyomásom, hogy szinte minden választ megkaptam, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor ezt a napi rendi pontot eh, lezárom. Nem mondhatjuk, hogy nem jutottak szóhoz. Most másfél órát, eh, háromnegyed órát eh, késtünk. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és Azonnal folytatjuk a négyes napi rendi ponttal, 6 per 2016-os külön jelentés a szemvevőszék részéről. Az állatbetegségek megfékezésére irányuló felszámolási, védekezés és figyelemmel kísérési programok. Jakobson asszony van itt a szemvevőszék részéről, meg is adom neki a szót, úgyhogy tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt az első külön jelentést szembevőszéki tagként. Ez a jelentés egy felszámolási, védekezési és figyelem kísérési programokról szól, amelyeknek célja az állatbetegségek megfékezése. Miért fontos ez a téma? Az állatbetegségek közvetlenül hatással lehetnek a közegészségügyre, mind az élelmiszerbiztonságon eh, keresztül, mind pedig az emberekre veszélyes átkerülő betegségekkel kapcsolatban. Egyes állatbetegségek kifejezetten fertőzőek, és a határokon átnyúlóan is fertőzhetnek, és hatalmas költségeket okozhatnak eh, Európai Uniós belső és külső piacok vesztésével járhatnak, járhatnak betegség ellenőrzési programok beindítását vonhatják maguk után, és az egészségügyi rendszereknek nagy költségeket jelenthetnek. Példákat adhatnék a pénzügyi hatásra, és körönfejes 2001-ben kb. 12 milliárd eurós költséggel járt. 2009 <clears throat> és 2014 között az Európai Uniós költségvetés 1,3 milliárd eurót költött állat betegségek megfékezésére irányuló programokra. Ezek vonatkoztak állatoltásra, tesztelésre, vizsgálatokra, illetve a levágott állatok gazdáinak adott kompenzációra. Az Európai Uniónak a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatása 50 százalék. Milyen kérdéseket vizsgáltunk meg az audit alatt? Az auditon megvizsgáltuk, hogy az eh, állatbetegségek megfékezése az, az állatbetegségekre vonatkozó felszámolási, védekezés és figyelemelkísérési programok megfelelően megfékezik-e az állatbetegségeket. Megvizsgáltuk az Európai Bizottság megközelítésének eh, megfelelőségét, a programok dizájnját és ezek végrehajtását, és megnéztük azt is, hogy ezek a költséghatékonyságot is figyelembe veszik-e. Mire jutottunk? A jelentés általános üzenete pozitív, eh, Európai Uniós polgárként és fogyasztóként. Nagy örömmel láttam, hogy az állatbetegségekre vonatkozó programok, amelyeket eh, megvizsgáltunk, eh, hatásosan megfékezték az állatbetegségeket. Voltak nagy sikerek is, például csökkente a kergemarhakor, a szalmonella és a veszettség. Azonban, ahogy említettem a jelentésben is, egyes betegségek megfékezéséhez, illetve felszámolásához több fellépésre, nagyobb fellépésre van szükség, és ellenőrizni kell a betegségek kirobbanását és terjedését. Ami az audit kérdéseket illeti, azt látjuk, hogy a bizottság megközelítése stabil, és jó technikai illetve szakmai tanácsok, információk szolgálják eznek az alapját. Minden mellett a járványügyi információk cseréje a tagállamok között javulhatna, illetve biztosítani kell a betegségek alakulásával kapcsolatos múltra irányuló információk cseréjét is. Az Európai Bizottság indikátorokat határozott meg, amelyeket a tagállamok használnak, ezt még mindig lehet javítani, annak érdekében, hogy több információt tudjunk biztosítani állategészségügyi egészségügyi ellenőrzési fellépésekkel kapcsolatban, illetve a programok költséghatékonyságával kapcsolatban, ami a tagállamokat illeti, és ez ezek által elfogadott programok dizájnját és végrehajtását, arra jutottunk, hogy a megvizsgált programokat, programok dizájnja és végrehajtása megfelelő volt, e, és ahhoz, hogy a betegségek kirobbanását azonosítsák és megelőzzék ezek terjedését. Azonban megállapítottunk bizonyos esetekben e, e, indokolatlanul magas költségeket, illetve egyes esetekben a gazdáknak fizetett fizetett kompenzációkat, illetve korrektív intézkedéseket, és ezek nagyobb ösztönzőt kellett volna, hogy jelentsenek a biobiztonsági programok bevezetésével kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy egyes programok esetében nagyon lassú volt, lassú volt az előrehaladás, például a marha tuberkulózis az Egyesült Királyságban, Írországban a juh, illetve a kecske brukelózis és ami a költséghatékonyságot illeti, arra jutottunk, hogy a tanács döntésének megfelelően az Európai Bizottság feladata a költséghatékonyságról szóló beszámolás az Európai Parlamentnek és a tanácsnak, de erre nincsen megfelelő modell. Mit ajánlunk? <clears throat> Ahogy mondtam, olyan területről van szó, amely elég jól működik, de ami az új betegségeket illeti, ezek gyorsan kialakulhatnak és gyorsan terjedhetnek, úgyhogy továbbra is nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok is elővigyázatosak legyenek. Hogy javítsuk a felszámolási védekezés és figyelemmel kísérési programokat, azt javasoljuk, hogy a járványügyi információk cseréje javuljon a tagállamok között. Meg kell vizsgálni, hogy a meglévő indikátorokat nem kell -e aktualizálni azért, hogy javítsák az információt az állategészségügyi ellenőrzési tevékenységekkel, illetve a költséghatékonysággal kapcsolatban szisztematikusan be kell vonni az állategészségügyi programokba a vadállatokra vonatkozó aspektust is, illetve támogatni kell az oltást a tagállamok részére, hogyha ez járványügyileg indokolt. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a konstruktív munkájukért, és köszönöm, hogy elfogadták az ajánlásainkat, és javításokat e, e, igyekeznek majd elfogadni ezen a területen, és köszönöm szépen, hogy Zdehovszki úr kiváló munkadokumentumot készített a jelentésünkkel kapcsolatban. Köszönöm, és szívesen válaszolom meg a kérdéseiket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt az érdekes beszámoló, Stehovski úr következik. Uh, paní předsedkyně, doufám, že mi dovolíte být maximálně stručný, tak... Köszönöm szépen, elnök asszony. Amennyire lehet. Rövid leszek, legalábbis mindig erre törekszem. Akkor most is néhány gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Szeretnék eh, mindenképpen minden fontos pontra most külön referálni. Először is köszönetet szeretnék mondani eh, Bettina Jakobsen asszonynak az Európai Számvevőszék részéről, valamint minden illetékesnek. Eh, nem udvariassági fordulat ez, valóban nagyszerű eh, a számvevőszék külön jelentése, igen jól megírott jelentés ez. Bármikor újra szívesen dolgozom bele. Igen, fontos témát jár körbe a jelentés, hiszen az európai fogyasztók érdekeit szolgálja. Számos betegség tört ki az elmúlt időszakban, és nem csak félelmek ezek az európai fogyasztók részéről, hanem az agrárium és gazdák és más gyártók, előállítók számára is félelmetes lehet egy-egy állatbetegség kitörése. A legfontosabb gondolatokra szeretnék összpontosítani. Fontos, hogy automatikus információ cserére kerülhessen sor, és a tagállamok mélyítsék egymás közötti adatcseréjüket, hiszen nem csak a tagállamok határain záródik le a betegségek vándorlása, ezért fontos az, hogy minél jobb példával járjunk elől azok felé is, akik kritikával élnek az EU felé. Prioritást kell, hogy képezzen az élelmiszerbiztonság az EU-ban, és ezen állatbetegségek felszámolásának, megfékezésének is kulcs szerepe van. Most a bizottsághoz fordulok kérdéssel hogyan javítják az információs technológiát annak érdekében, hogy automatikusabb legyen az adatcsere, és azzal felgyorsulhasson a tagállamok információs cseréje is, és az együttműködés koordináció is elősegíthető ezzel. Másik kulcsgondolat Fontos számunkra, hogy felkészüljünk a potenciális kockázataira új, gyorsan terjedő betegségek megjelenésének is, amelyeknek óriási kihatása lehet az agrárvilágra, az európai fogyasztók társadalmára. Szeretnék még kérdést feltenni arról is, hogy a vakcinák ilyen helyzetben mennyire állnak rendelkezésre, mert nem csak, hogy szükséges mindez, hanem a legmegfelelőbb eh, útja annak érdekében, hogy a betegség terjedését, emberre való átfertőződését meg meg, meg gátolhassuk, és itt most egy külön vakcinabank gondolata is felvetődik. Mi a helyzet a bizottságtól, kérdezem, a kockázatelemzéssel és a vakcina bank felállításával kapcsolatban? Azt is meg szeretném kérdezni, hogy a gümokor, a tuberkulózis miért nem ö, ö, ö, miért nem ö, lett még legyőzve úgymond az Egyesült Királyságban, a tünetmentesség miért nincs még ö, a jelen. Köszönöm szépen. Igen, Kadenbach hat uns Wort gebeten, bitte. Ja, auch von meiner Seite. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani, mondja Hajbruk Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, illetve a számvevőszéknek is a munkáját, aki nagyon átfogó álláspontot dolgozott ki a parlament részéről. Ezt csak nagyon kevés aspektusban szeretném kiegészíteni. Alá én is nagyon fontosnak tartom azt a megjegyzést, hogy, és az Európai Bizottság hozzáállását, mely szerint a megelőzés a legfontosabb, egyik legfontosabb elem, különös tekintettel a nagyon fontos odafigyelni a, az állatbetegségeknek az emberre való átterjedésével, átterjedésére, illetve azt is meg kell nézni, hogy itt Európában a mezőgazdaság és az állattartás hogyan, milyen módon valósul meg. Még egy további pontot említenem kell, nem csak az oltással kapcsolatban, amit említettek a kollégák, amiben sokkal nagyobb feladataink vannak, ugye megelőzés, hanem egy másik terület az emberi, illetve az állati egészségügyben is említenünk kell az antibiotikumok túlzott használatát, és ezért az antibiotikum rezisztenciát, ami aggasztó Európában. És itt, amit hiányolok, hogy az Európai Bizottság részéről nem látjuk az ellenőrzés mm, megvalósulását. Nagyon fontosnak tartjuk az ellenőrzést, és tudjuk, hogy már nem engedik, nem engedik, nem engedélyezett az antibiotikumok megelőzésre való alkalmazása, de még, mégsem látjuk azt, hogy olyan mértékben csökkent volna az antibiotikumok használata, mint ahogy ezt reméltük Úgyhogy azt gondolom, hogy erre különösen oda kellene figyelni. Köszönöm. Az Európai Bizottság nevében Christophe Bertrand a eh, DG Santé részéről. Tessék önél szó. Köszönöm szépen, magam is velős leszek, mert hát a számbevőszék is igen gyorsan számolt be. Rendkívül építő jellegű volt az együttműködés a számbevőszék illetékeseivel. Kiváló megjegyzéseket, ajánlásokat hallottunk, egészségügyi, közegészségügyi, állategészségügyi és gazdasági megfontolásokat osztott meg velünk. A számbevőszék rendkívül összefoglalóan, és az előadás is hasonló volt. Pontos kérdésekre szeretnék először is a téma felelős részéről megválaszolni. A tagállamok közötti e, egészségügyi információk e, e, ez, cseréje, létezik már egy platform erre, különösen a járványok esetében a Lumpeskin disease-nél, amely a hólyagos betegség, különösen Törökország, Bulgárián keresztül kiváló példája, ékes példája a jó együttműködésnek. A e tagállamok rendkívül optimálisan osztják meg az információt a platformon. Második kérdés, amely nagyszerű ékes példája annak, hogy egy uh, oltóanyag közösségi hasznos lehet annak érdekében, hogy egy betegség terjedését megállíthassa. A bizottság a tavalyi kockázatelemzésen alapulva, melynek szerint tavasszal esetleg a vírus visszatérhet az Európai Unióba, 250 ezres vakcina bázisából Bulgáriába, Görögországba is eljuttatott megfelelő mennyiségű vakcinát, persze teljes populációt lefedni nem képes a bank. Minden esetre tűzoltó módszerrel rendelkezünk, és így aztán, amikor felüti fejét egy betegség, akkor tudunk a bankból vakcinát szolgáltatni. Új kockázatokra is odafigyelünk, vagy Kelet-Európából, vagy Észak-Afrikából, vagy Ázsiából, és annak függvényében, hogy képesek vagyunk-e megállítani a betegséget, megvizsgáljuk, hogy van-e rendelkezésre álló vakcina tár a bázisban, ami pedig magát az antibiotikum rezisztenciát illeti. Nos, ez kicsit eltérő kérdés annak attól, hogy az Európai Számbevőszék hogyan ö, vizsgálja a közegészségügy kérdését. Task Force létezik a jelenlegi elnök ö, vezetésével a tanácsban, és ez majd a soros elnökségek elnökletével folytatja munkáját, amely kifejezetten foglalkozik a kérdéssel, de azért itt eltérő kérdésről van szó ahhoz képest, amelyet ugye európai számbevőszék vizsgálnak, Hiszen a programok, amelyeket vizsgál a számbevőszék, az egy hosszú távú ö, felszámolást, védekezést, nyomonkövetést vizsgál harmadik országokból is, másrészt pedig lehetővé teszi azt is, hogy harmonikusan a belső piacon az állat, állomány ö, közlekedhessen úgymond egyik pontjáról a másikra az Európai Uniónak. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Jakobsen. Köszönöm szépen, Jakobsen asszony, önnek is megadom a szót még egyszer. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. <clears throat> Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, amit az Európai eh, Bizottság indított, eh, és eh, várjuk az együttműködést az Európai Bizottsággal, és várjuk az új állategészségügyi program végrehajtását a tagállamokkal való együttműködés keretében. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentést, ebből szeretném még egyszer hozzászólni. Mindenki. Nem, köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokat, kiváló válaszokat kaptam. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgyhogy tényleg nagyon sikerült behoznunk a lemaradást részben. Köszönöm szépen a bizottságnak, illetve a szemvevőszéknek is. Ötös napi rendi pont a Cseh köztársaságban látogatott küldöttség nyomon követése az Európai Számvevőszék munkájából, a bizottság munkájából és az anyagokból tudjuk, hogy még mindig vannak problémák a cseh köztársaságban, mind a strukturális alapok, mind a mezőgazdasági alappal kapcsolatban, úgyhogy meg is adnám a szót az Európai Bizottságnak, hogy tájékoztasson bennünket az alapok helyzetéről. Van den Habele van itt, az Audit osztályvezetője, illetve az csehországi audit osztály vezetője is itt van, nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni. Tessék. Adom. Thank you very much. Thank you, Chair, for giving us this opportunity to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a tájékoztatást, a lehetőséget, hogy tájékoztatást tudok adni a strukturális alapok helyzetéről a cseh köztársaságban. önök küldöttséget indítottak a Cseh köztársaságba, és az Európai Bizottság is dolgozott az ügyön, úgyhogy hoztunk bizonyos átmeneti intézkedéseket, amelyek korrekciós mechanizmusokra vonatkoznak, és amelyeknek segítségével feltártunk bizonyos problémákat a menedzsment rendszerben. Ez oda vezetett, hogy kielégítő a helyzet az audit mm, hatóság részéről, tehát az auditok megbízhatóak és teljesek voltak. Voltak problémák korábban, és pénzügyi korrekciókra került sor, legalábbis ami az előirányzatokat illeti. Csehországgal kapcsolatban létrejött egy task force, eh, egy millió 500 ezer eurónyi pénzzel, forrással kapcsolatban merül fel kockázat, most 350 ezernél van ez a szám. Ami a rendszer reformját illeti, tudják, hogy a közszolgálati jogszabályban ennek megfelelően a kapacitásokat erősítettük a közigazgatásban, és azonosítanunk kell, tisztáznunk kell azt, hogy minden végrehajtási, illetve menedzsment hatóság megfelelően végzi a munkáját, illetve <clears throat> megbízható pénzügyi menedzsment feladatokat végeznek el, megbízhatóan végzik el ezeket a feladatokat. A ami a keretstratégiát illeti, illetve a programok végrehajtását, ez megtörténik. Az ágazati stratégiai programok is elkészültek. Illetve azt is megvizsgáltuk, hogy a programoknak mely, mi a célkitűzése, és milyen feltételek mellett választják ezek ki, illetve hogy ezek a operációs programok célkitűzéseinek megfelelnek-e. A kiválasztási folyamat folyik, reméljük, hogy a kiválasztás megtörténik nyár vége előtt. Nagyon <clears throat> gyorsan folyik a munka, és három vagy négy monitorcsoport működött a programban. Ami az átfogó koordinációt illeti, az Európai Bizottság ajánlásait követően a regionális minisztériummal felvettük a kapcsolatot, és ennek a minisztériumnak a feladata a koordináció, a metodológia és a közös szabályok <clears throat> kidolgozása a feladatuk a programok végrehajtása érdekében. ami a közbeszerzési ex ante feltételhez kötést illeti, e, e, ezeknek az ellenőrzésére is sor került, illetve nem csak a minőség, hanem minőségi javult, hanem a munkatársi állomány száma is növekedett. Az a tenderek, a közbeszerzési kiírások elektronikus feldolgozása is megtörtént, megvalósult. Világos szabályokat fogadtunk el a tulajdonlási struktúrával kapcsolatban, a menedzsment hatóságokkal kapcsolatban. Most pedig eh, ugye már vannak szabályok az érdekkonfliktus elkerülésére, parlament az elkövetkezendő időszakban fogja elfogadni az eh, érdekkonfliktussal kapcsolatos jogszabályt, úgyhogy erre várunk, eh, és megadom a eh, szót a kollégámnak az audit aktuális kérdéseivel kapcsolatban. Okay, thank you very much, Gabriella, and thank you. Köszönöm szépen, Gabriella, és köszönöm elnök asszony a kérdést. Én az audit egységben a csek

projektért vagyok felelős, legutóbbi lántogatást még az elődöm végezte és ő fog majd szolgálni magyarázattal. 2012 óta horizontális cselekvési tervet indítottunk útjára, és minden fellépést mm, kielégítő módon vezettek be. 2012-14-es időszakban audit missziókat helyszínen végeztünk, valamint kifejezetten irodai felülvizsgálatra is sor került. 2015. március elején pedig lezártuk hivatalos levéllel az audit folyamatot, ami az éves ellenőrzési jelentést illeti, amely ugye a legfontosabb forrás az audit szempontjából. Láthatjuk, hogy 2014 év vége óta minden egyes hiba öm, ö, arányt a Digi Régió, régió is el tudott fogadni, teljes megállapodás született a robosztus minőségi audit auditmunkáról Csehköztársaságban, és magas hibarányokkal dolgozott a partner, ezzel küszöbölve ki a hiba kockázatát. Az audit hatóságok, valamint a bizottság is kezdeményeztek új megszakítást ezzel kapcsolatban, ami a fenntartásokat illeti az éves tevékenységi jelentésben látható, hogy az elmúlt időszakban, 14-ben, 2015-ben a fenntartások esetében 30-ból úgymond csökkenteni tudtuk négyre a fenntartásainkat. Folyamatosan újra vizsgáljuk az audithatóság munkáját, és missziókat is tervezünk a helyszínre, mert az audit hatóság szintjén lesznek még változások, pontosan az új törvényi keretnek hála. Úgyhogy úgy tervezzük, hogy még helyszíni vizsgálódásokon fogunk ezen magas jelenlegi minőségen tovább dolgozni dolgozni. További missziókra is sor került eh, annak érdekében, hogy az új, eh, új programozási időszak eh, auditja is megfelelő területen megtörténik, például az ellenőrzési rendszer ilyen, és természetesen folyamatosan informáljuk Önöket is arról, hogy az audit hatóságban milyen módosítások, milyen változások várhatóak. Köszönöm. Köszönöm szépen. elégedettek vagyunk, hogy az audit hatósággal hatóságot továbbra is ellenőrzik, és az eredmények az önök szempontjából kielégítőek. De mi, minket egy kicsit aggaszt az, hogy a programok végrehajtásával kapcsolatban mi történik. Rossz híreket kaptunk mind a cseh médiáról, mind a mene, médián keresztül, mind a menedzsment hatóságtól. Itt az eh, IT 2007-2013-as, illetve 2011 2020 as programokban az IT eh, ellenőrzési rendszerek is azt jelentették, hogy eh, több csalásnak a feltárását kell megkezdeni. Aztán, hogyha megnézzük, a, az operációs programoknak legalább egy harmada elég nagy problémákat jelez, ezzel kapcsolatban mit tud mondani, ez a normális skálán belül van, vagy nem elvárható-e az önök részéről egy kicsit nagyobb elkötelezettség, vagy, vagy, vagy fellépési kényszer, mint csak azt mondani, hogy hát majd megoldódik a dolog? Az operatív programokkal kapcsolatban tudnak-e valamit mondani? de kollégi Stechowski volt ja auch Illetve Stechowski úrnak is megadom a szót, ő is szeretett volna hozzászólni, tessék. Předsedkyně, vážená komise. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos, bizottsági képviselő, kedves kollégák! Hadd mondjam el az személyes tapasztalatomat. 2013-ig vállalkozó voltam, az egyes, a, a Csehországban három cégem volt, és el kell mondjam, hogy ez, a cseh ahogy a forrásokat használták, alkalmazták, használtak annak idején, mert ez tragédia volt. Nem is pályáztam európai forrásokra, mert minden, minden programból lopták a pénzt, mű, művi módon, feltornázták az árakat. Egy projekt, ami 100 ezer euróba megvalósulhatott volna végén már 3-400 ezer euróba került, úgyhogy ezeket szöktek az árak, hogyha az Európai Bizottság a projekteket meglátogatták az első programozási időszakban, például a Kolini hidat illetően, ez tényleg nevetséges az egész, európai pénzből építették ezt is, ezt a hidat, de ez tulajdonképpen az euró szkeptikusok már hagyja a vizet, ő nekik csak erre a projektre kell mutatniuk, és azt mondani, így használják fel az európai pénzeket. Olyan esetekre került sor, amikor tényleg szégyeltem, hogy cseh állampolgár vagyok. De most nem is erről akarok beszélni, hanem erről a konkrét programról. Nagyon örülök annak, hogy a Cseh Köztársaság nagy előrelépést ért el. Elhangzott, hogy 2014 óta bizonyos ö, változásokra került sor, de ezzel egy időben azt szeretném, hogy az Európai Bizottság kritikus lenne azzal kapcsolatban, hogy az európai pénzt hogyan használják fel a Cseh Köztársaságban. Azt látjuk ugyanis, hogy egyes területeken az ellenőrzés eléggé hát meglazult, fellazult. Én azt szeretném, hogyha a pályázatok a lehető legátláthatóbbak lennének, nem igazán kívánok, nem kívánok megvesztegetést látni a kiválasztási folyamatban. Ami az elektronikus eljárást illeti, ez nagyon fontos a közbeszerzésben, és azt szeretném, hogyha további kiválasztási eljárásra kerülne sor. A 21. században élünk, azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a digitalizációra kellene koncentrálnia az állam igazgatásban. Már volt előrelépés, de az ellenőrzésnek szigorúbbnak kell lennie. Én azt gondolom, a cseh állampolgárként, hogy Feladatom azt követelni, hogy az európai forrásokat a szabályoknak megfelelően használják fel, és a hiba határ csökkenjen Németország és más országok szintjére. Köszönöm szépen. Mm, kérem, kérek egy kicsit szisztematikusabb választ is. Önök részéről hány programot ellenőriztek, hány programot szakítottak félbe 2009-2014, illetve az új programokat illetően a mostani, tehát a mostani finanszírozási hét évről nem beszéltek. Itt ezzel mi a helyzet? Erről nincs információ? Még egyszer kérem önöket, hogy adjanak választ a kérdéseinkre. I will do something. Um, the ami a projekteket illeti, Nos, ugye utaltunk itt már a projektekre, a múltvéli programokra, ahol most már ugye kifizetéseket befejezzük lassan, és a legtöbb ezen projektek közül úgymond nem zártuk le, a, nem szakítottuk félbe a kifizetéseket, nem mindegyik projektnél van ez így, vannak, ahol rendőri vizsgálódások, nyomozati szakasz eh, időszakát élik ezek a projektek, és az IT rendszer is ezek alá tartozik. Nos, amikor a nyomozati szakasz lezárul, akkor fogjuk majd ugye mi is eh, eh, lezárni a rendszert, ami az új időszakot illeti, az ex-ante kötés, kötésben nagyon szigorúak vagyunk, a programok meghatározásánál, a szelekciós időszaktól kezdve a pályáztatási folyamatokat vizsgáljuk, amint a tenderkírás megjelenik, akkor a kritériumokat vizsgáljuk, hogy nehogy valamilyen rossz irányba menjen el mondjuk a tender. Ezt tesszük most. Az új programozási időszakban természetesen semmilyen félbeszakítással nem élünk. Egyelőre a kijelölési időszakról van szó, ezt még érvényesíteni kell a bizottságban decemberig, és hát majd így járunk el. Köszönöm szépen, Gabriella. További információ elnök a és kollégák részéről. Ami az IT rendszert illeti, valóban egyelőre folyamatos eljárás zajlik az IT szerződések területén, átvizsgáljuk azokat, az éves jelentésben is látjuk, hogy a technikai OP segítségnyújtás támogatás szintjén vannak fenntartásaink, és várjuk a rendőrségi nyomozati eredményeket, és ami a korrekciós 25%-os pénzügyi kiigazítást illeti, az akár 100 százalékosra is ugor, ugorhat, annak függvényében, hogy a rendőrségi nyomozat milyen eredménnyel szolgál. Mindenképpen megfelelő kiigazítást kell eszközölni. Ami a csalást illeti, mi nem csalás auditorok vagyunk, de az Olaf kollégákkal együttesen a, a Digi ö, ö, ö, régióban mindenképpen egyeztetünk, és akár félbeszakításra, lezárásra is sor kerülhet. Auditorként, ellenőrként a kockázas elemzésünket is így módon folytatjuk le, és természetesen amint az audit jelentés bizonyíték alapokon nyugvó jelentés megszületik, tájékoztatjuk Önöket. Röviden már most is elmondhatom, hogy két OP van, ahol az audit hatóság mm, a központi moráviai és az észak-nyugati régióban tártak föl olyan olyan helyzetet, amely félbeszakításhoz vezethet. A megfelelő korrektív intézkedésekre még nem került sor, és a managing hatóságot felkértük arra, hogy a kifizetéseket mindenképpen, amint a cselekvési terv végrehajtásra kerül, oda még vissza fogunk térni, hogy elmondtam, a technikai segítségnyújtést félbeszakítottuk, most várjuk a rendőri nyomozati eredményeket, és akkor majd a kiigazításra sor kerülhet az IT rendszerben, és köszönöm szépen. Fragen, was ist denn mit den Hadd tegyem fel még egyszer a kérdés, hogy mi a 2014-2020-as időszakra a jelenlegi információk a régi 2007-13-as programozási időszakra vonatkoznak. Mi a helyzet az új programozási időszakkal? Well, from an audit point of view, uh... audit szempontból én a végrehajtásba nem szólhatok bele, de nagyon örülünk annak, hogy a regionális OP-ket uh, összecsoportosítjuk, hiszen 2013-tól máig számos regionális OP-val, uh, központi moráviai uh, régióval, például ott 5%-os volt a hiba arány az elmúlt 5 évben. Látjuk, hogy most már egységes lesz a, az illetékes hatóság, és majd az új OP-val fogunk helyszínen egyeztetni, amikor a missziónkra sor kerül. A következő időszak, 14-20-as időszak, várjuk, hogy a hatóság kijelölése kerüljön, nemzeti hatóság lesz ez, itt most nemzeti folyamatról van szó, reméljük, mi hamarabb nem minősített véleményre június-júliusban sor kerülhet, aztán kockázatelemzést végzünk, helyszíni jelentős misszióra kerül majd sor, kifejezetten kockázatos ópik esetében a szelekciós folyamatot megvizsgáljuk, a tendereztetés, a lehető legkockázatosabb területeket mind körbejárjuk majd, és minden szakaszában a vizsgálódásnak szeretnénk további információkat az audit eredményekről önöknek elmondani és megosztani önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy jó pont. Mikor kell még egyszer napirendre tűznünk ezt a témát ahhoz, hogy ne veszítsük szem elől. Ez az egyik. A másik, azzal vádolnak bennünket a cseh köztársaságból, hogy az Európai Unió a hibás a támogatási politikájával abban, hogy a kis cégeknek nincsen esélyük, mert minden csak a nagy cégekre van kiírva. Biztos, hogy az OP-kben, e az, az operatív programokban valóban a kis cégeknek az a jár az a támogatás, aminek őket megilleti, hogy ne minden hátsó ajtókon végül is a nagy cégekhez jusson. Azt a vádat kaptuk tehát, hogy a kisebb cégeknek semmilyen esélyük nincsen európai forráshoz jutni, mert csak a nagyokat tartják szem előtt az európai finanszírozási programok. Igen, köszönöm. Ami a nagy cégeket illeti, természetesen ez is eljutott a sajtóhoz, ami a strukturális alapokat illeti, itt egyértelmű, hogy a KKV-ket kell támogatni. Vannak tematikus programok, amelyek kifejezetten a KKV-kre jöttek létre. A tagállamok azonban azt szeretik volna, hogy ezt kiterjesztjük a nagy cégekre, és az ICT programokban kifejezetten ez volt a kérés. Ennek ellenére figyelembe véve a tapasztalatokat a csekk köztársaságban, azt látjuk, hogy a múltban nagyon erősnek ítélték a nagy cégeknek nyújtott támogatást, és eh, az a döntés született, hogy a KKV-kat kell támogatni, nem csak a hármas tematikus célkitűzés, a kkv támogatása vezeti fe, eh, vezet ide, hanem minden periódusban a források 20%-át erre kell e, irányítani. Ez az operatív programban is szerepel, és az Európai Bizottsággal kötött eh, megegyezésben is, ez persze eljutott a sajtóz, és most már hivatalosan is elmondhatom, hogy a menedzsment hatóság a program modifikációval kapcsolatban eh, kérte, hogy ne kelljen figyelembe venni ezt a 20%-ot. Az Európai Bizottság azonban úgy gondolja továbbra is, hogy ezt fenn kell tartani, mert az operatív programoknak kell eh, meghatározniuk azt, hogy mik az eh, célkitűzések, és továbbra is a KKV-ket kell szem előtt tartani és előnyben részesíteni, a cseh köztársaság struktúráját figyelembe véve, e, persze tudjuk, hogy a e, források nagy része e, a nagy cégekhez jut el, de az Európai Bizottság nem változtatta meg a véleményét, és nem gondolja, hogy ezt növelni kell. Az operatív programokat tehát be kell tartani, és tiszteletben kell tartani. Jó, és akkor mikor kell a témát napirendre tűznünk ahhoz, hogy választ kapjunk? Uh, so, um, well... Köszönöm szépen. Ami az auditot illeti a tagállamoktól függő, két hete megállapod, tartunk a cseh hatóságokkal egy ütemtervben, és hogy ezt tiszteletben tartják, július-augusztusra várjuk a csomagok kijelölését, és akkor a helyszínre kell mennünk, és akkor ellenőrzési folyamatot kell indítanunk, beszámolást 2017 nyarára tudunk eredményekkel itt megjelenni. Jó, akkor ezt megjegyezzük. Tajrer úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudtam ma kezdetétől fogva követni a vitát, mert az Econban árnyék jelentéstevő vagyok, és ott most van az ülés. Úgyhogy <clears throat> szeretném felvetni először is ezt a kérdést, hogy ez számomra eljutatott információ alapján hat ön, mint elnök, a DG Régiót arra kérte, hogy az operatív programa, pro, programok aktuális állapotáról és ezek végrehajtásáról számoljon be itt a szakbizottságban számomra. Ebben az összefüggésben az egy fontos kérdés, hogy mi, mint szakbizottság, és ön, mint elnök, amit tervez, nem kellene ehhez minden tagállamra kiterjeszteni, most miért beszélünk éppen Csehországról? Jó, hát a számvevőszéki jelentésben volt más ország is, amelyet megemlítettek. Úgyhogy az alapján, amit én hallottam a bizottságtól, a bizottságnak is az a véleménye, hogy vannak itt előrelépések Csehországban a feldolgozást illetően. Ha megnézzük az anyagokat, amelyeket kaptunk, és a delegációs út eredményeit, amelyen nem én vettem részt, hanem más kollégák. Nos, ezek alapján 2009 és 2012 közötti időszakról van szó, amelyek felmerültek, úgyhogy felmerül a kérdés, sőt 2007, hát akkor felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen a politikai felelőssége, mi a helyzet olyan ügyek esetében, amelyek ilyen régre visszanyúlnak? Most akkor ezt így lezártnak tekintjük, vagy 2002 és 2009, illetve 2012-re vonatkozó programokról volt szó, de hát ez teljesen más, mint a most folyó operatív programok. Ez számomra egy nagyon fontos kérdés ami más delegációs utazásokat illeti Haiti, vagy más témák, amelyekben nem tudunk annyira mélyre hatóan vizsgálódni. Emlékszem egy litván látogatásra, ahol egy atomerőmű üzembehelyezésével kapcsolatos kérdések merültek fel. Ezeket a dolgokat jól lenne tisztázni, nem tudom elképzelni, hogy ezeket szelektív módon végezzük, a frakciókkal is jó lenne egyeztetni, hogy ha vannak nehézségek, akkor azokat a nehézségeket nyilván fel kell vetni. De lenne egy kérdésem az Európai Bizottsághoz is. Hogyan kezelik ezeket a régi ügyeket, visszamaradt ügyeket, illetve ezek a 2009-es, 2012-es ügyek, ezek lezártak, vagy nem? Ha lezárták, akkor, mm, akkor, akkor zárjuk le a delegációval kapcsolatos ügyek vitáját is, ne kerüljön ez újra napirendre. De nyilván, ha vannak még nyitott ügyek, amelyek felmerültek a delegáció során, akkor ezeket is egy idő után hát le kell zárni. Ha pedig új ügyekről van szó, akkor legyen egy új delegáció, és akkor foglalkozunk az új ügyekkel. Mert ez a szakbizottság nem tud minden 28 tagállamba folyamatosan utazgatni, és nem tud minden delegációs utat folyamatosan napirenden tartani. Én azt gondolom, hogy szelektív, illetve szeretném elkerülni azt, hogy szelektív módon ki válasszunk egy delegációs utat, amit a koordinátorokkal meg sem beszéltünk, és aztán ezt napirendre tűzzük. Köszönöm, elnök. Nos, kedves Toller kollega. Csehországban most ugye van, a néhány, van néhány tagállam, ahol nagyobb probléma van, mint a többiben. Megnézzük. A kockázatelemzést végzünk, és megnézzük, hogy milyen helyzet lesz. Szlovákiában elég magas volt a hiba határ, Csehországban 2012-ben, <clears throat> ahogy a bizottság is bemutatta, voltak sikereink <clears throat> az operatív programokban. Ezzel kapcsolatban volt a látogatásunk is. Most megint újra a probléma kezd elmérgesedni, vagy súlyosbodni. Úgyhogy azt gondolom, hogy fontos, program, fontos foglalkozni ezzel a problémával. Ez az információ, amit kaptunk, remélem, hogy ez Toyer, úrnak is, Toyer úrhoz is eljutott, mert hogyha pénzekkel foglalkozunk, ami a haiti humanitárius segítséget illeti, ez egy hát végül is egy, egy, egy, egy kisebb összeg összességében a költségvetés tekintve, tehát ez más jellegű problémát vet föl, mint egy tagállam, ahol a strukturális alapokon és más programokon keresztül nagyobb összegek jutnak el ez az országhoz. Azt hiszem, hogy megfelelő és jó okok vannak arra, hogy foglalkozunk Csehországgal. Lesz egy follow-up a Románia és Bulgária előrehaladási jelentésével kapcsolatban, és mert ott is ugyanolyan fontos az, hogy az a, a alapkezeléssel mi történik, mint minden más esetben. Tehát, hogyha a faluappal foglalkozunk, nos, ugye Ukrajnában voltunk, <clears throat> és ott még nagyon sokszor kell majd foglalkoznunk ezzel a témával. A delegációs utazás az tulajdonképpen ez csak egy kiinduló pont, Egyszerűen csak ez arról szól, hogy megismerjünk egy kicsit egy országot, és kiinduljunk, elinduljunk a munkával. Most már kétszer foglalkoztunk delegációval, a delegációs, a Csehországgal a delegációs utazás következményeként, <clears throat> és azt gondolom, hogy jövőre megint csak lesz egy vitánk erről a témáról, és ez nem egy kormány ellen, vagy kormánytagok ellen szól, hanem strukturális problémák, strukturális adottságok kérdése ez. <clears throat> Egyes tagállamokban magban nagyobbak a problémák, mások pedig kisebbek. Toyer úr, elnök asszony, ha megengedi, azért hadd térjek rá erre még egyszer. Felmerült az a vád, hogy különutas megoldást választunk. Ha jól értem, ön inkább szisztematikus megoldást választ. Volt egy delegáció Olaszországban, azt gondolom, hogy fontos lenne, mert vannak más országok is, ahol magas a strukturális, illetve a kohéziós alapokból odairányuló rész. Spanyolországban is jártunk, illetve Észak-Kelet-Németországban. Fontos lenne ezt a kérdést a menedzsment kérdését minden országra kiterjedően megvizsgálni, átlátható kockázat elemzést végezni, hogyha ez, ön ezzel egyetért, akkor a bizottság véleményét is meghallgatnám ezzel kapcsolatban. Persze, szívesen, de holnap lesz egy workshop, a follow-up Görögország utazásunkkal kapcsolatban. 2015. szeptemberben voltunk ott, a kisajátításokkal foglalkoztunk, holnap pedig kisajátítások és eljárások, amelyeknek nagy hatása van az Európai Uniós forrásokra. Mindig az a kérdés, hogy hogyan értelmezi az ember a munkáját. Azt gondolom, hogy hiteles költségvetési ellenőrzési bizottságnak hát napirenden kell tartani ezeket a témákat. Okay, thank you for the floor. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mm, nem értek -e egyet arra képviselővel abban, hogy a bizottság nem e, lép föl ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Hogyha az éves e, e, jelentést nézzük 2014-ben, minden olyan fenntartás, amelyet 2014-ben megfogalmaztunk, 2015-ben el tudtunk azoktól állni, komoly nyomásnak vagyunk folyamatosan kitéve a nemzeti hatóságok részéről, és annak érdekében, hogy az akció terveket elfogadjuk és érvénybe, és, és elkezdődhessen a munka. Úgyhogy a kifizetések felfüggesztését elkerülendő Tagállami szinten is látjuk, hogy az audit hatóságok hogyan működnek. 2009-től 360 audit látogatásra került sor helyszínen. Kérem, hogy az éves tevékenységi jelentéseket olvassák át az elmúlt évekből. Minden évben nyomon követjük, után követjük a cselekvési tervek megvalósítását, végrehajtását, és megerősíthetjük, hogy komoly javulás történt a helyszínen. Komoly javulás az audíthatóságok szintjén javult a, a fenntartások számának jelentős szintje is visszaesett, a kigazítások szintjén is történtek módosítások. A rendszer maga is javult az új időszakban, ahogyan mondtam, most külön odafigyelünk azon operatív programokra, amelyek magas kockázati tényezőt, tényezővel járnak, nap mint nap sajtóinformációk jelennek meg, biztosak lehetnek abban, hogy minden egyes információt megfelelő módon, azonnal profi módon reagálva kezelünk az egyes országokban, így a köztársaságban is. Cseh köztársaságban. Nem szeretnék én most a bizottságra újan mutogatni, ha jól értettem, akkor a félbeszakításoktól el lehetett állni, mert javult a helyzet a helyszínen, hogy ugye jól értettem. Válasz minden egyes félbeszakítás esetében, eh, amikor eh, egy eh, cselekvési tervet a kifizetésnél felbeszakítunk, akkor korrekciót kérünk, pénzügyi kiigazítást és intézkedéseket annak biztosítására, hogy a jövőben ilyen kockázatok nem merülnek fel újra, megelőző és javító jelleggel. És helyszínen érvényesítjük a a cselekvési terveket megvizsgálva, hogy minden fenntartásunktól el tudunk állni, és a félbeszakított kifizetések folyósítására csak ezután kerülhet sor, amikor minden egyes intézkedés teljes mértékben bevezetése végrehajtása kerül. Jelenleg tehát öt operatív program megszakítás van, hogyha jól értettem. Ajánlom, kolléga következik. Én is szeretnék csatlakozni Toyer kolléga kommentárjaihoz, mert úgy vélem, hogy nem lenne probléma, hogyha a bizottság bemutatná ezeket a javításokat. Láthatjuk, hogy hogyan kezelik ezt a javaslatot a napirenden. Jó magam, Toyer úrral ugyanazt a tapasztalatot gyűjtettem. Egyszer csak megjelent a follow-up, a cseh köztársaság vonatkozásában. A spanyol országi Valencia esetében viszont nem így történt. Nem arról van szó persze, hogy ön dönt személyesen, de esetlegesen itt a koordinátorok körében dönthetnénk erről a kérdésről, a cseh kollégáknak sem tudnám elmondani, hogy miért is tűnt el a napirendről az utolsó pillanatban ez a téma. A titkásság talán kapott ilyen információt, jó magam nem. Tehát jó lenne, hogyha a legkonstruktívabban ö, azt mondanánk ki, hogy a Görögországgal kapcsolatos beszámoló esetében legyen valamiféle speciális program, de az, hogy hirtelen eltűnik a napirendről ez a téma előzetes figyelmeztetés nélkül, hát ez azért elég furcsa, és csatlakoznék Toyer kolléga kommentárjához. Nem is tudjuk, hogy honnan jönnek az ilyenfajta javaslatok, jó lenne ezeket elmagyarázni, kifejteni. Különben úgy néz ki, mintha ön egyedül döntene ezekben a kérdésekben, és ez nem egy konstruktív dolog. Mert aztán meg hirtelen úgy jelenik meg egy ilyen téma a napirenden, hogy senki nem tud róla, és egy nagyon érzékeny dologról van szó. Persze monitorozni kell ezeket a témákat valamennyi tagéremben, tagállamban, de egy kis előzetes uh, magyarázat azért jó lenne. Ez a follow-up a delegációt illetően úgy tűnik, mintha az önszemélyes döntése lett volna csupán egyszerűen egy hirtelen ötlet eredményeként. Jó lenne, hogyha korrekten tájékoztatna minket, kollégáinkat az ilyen témákról. Elnök, szerencsére kevés az álmatlan éjszakám, 2014 áprilisában jártunk Csehországban, és láttuk, hogy ott olyan problémák vannak, amelyek nagyobbak, mint más tagállamokban. De azt is láttuk, hogy nagy szándék van ott a hatóságok részéről ezen problémák kezelésére. Rendszeresen találkozom a cseh hatóságokkal, a miniszterasszonyjal és másokkal, akik súlyt helyeznek arra, hogy javítsanak ezen a helyzeten. Ezért gondoltam, hogy talán hasznos lenne hogy itt szakbizottságként is megtegyük ugyanezt. Egyedül is megteltem persze ezt, ez nem gond. Kicsit elbizonytalanodtam, ugyanis nem volt áttekintésem arról, hogy hogyan is néz ki a helyzet Csehországban, mert amit a szemvevőszék audit jelentésében közzétett, hát volt egy-két agasztó dolog ebben a jelentésben, a rendőrségi vizsgálódások magas száma is aggodalmat keltő, és ugye ö, fenntartások vannak itt. Fontos lehet, hogy valamennyi résztvevővel megvizsgáljuk ezt a helyzetet. És a, azt hiszem, hogy ez egy jó hír az adófizetők szemére, hogy Brüsszelben foglalkozunk ezzel a témával. A cél tehát az, hogy azt a benyomást kell, csak hogy ezzel a témával igenis foglalkozik valaki ha pedig nem akarunk ilyen benyomást közvetíteni, hát akkor ezt tudomásul veszem, vagy pedig én magam csinálom ezt, vagy akár senki nem foglalkozik ezzel, de ez nem lenne célra vezető. Tessék, Inez. Nos, nem azt mondtam, hogy ne kezeljük ezt follow upként, hanem inkább csak azt, hogy koordinált módon kezeljük ezt a témát, hiszen frusztráló, hogy itt ülünk és a bizottság is, ha viszont itt egy külön jelentésről van szó, mint Görögország esetében, akkor azt úgy kellene megszervezni, hogy több ö, személy legyen jelen. Nem azt mondtam, hogy ne foglalkozunk ezzel, hanem csak az volt a kérdés, hogyan tesszük ezt. Motiválni kell a kollégákat, de hogyha ez ennyire nehézkes, akkor majd kettesben megtesszük jobb lenne egy szélesebb körülvitát lefolytatni. Nem azt mondtam, hogy nem kell ezt végrehajtani, csak az, hogy máshogyan kellene ezt tennünk. Elnök, remek, akkor köszönetet mondok ezért. A következő évben valószínűleg újra előveszük majd ezt a témát a mentesítések keretében, de egy kicsit hálátlan csak annak a keretében foglalkozni ezzel, hiszen ott nincs elég idő elmélyült vitára. Jó lenne tehát, hogyha egy kicsit erősítenénk a hitelességünket szakbizottságként, hogy érdeklődünk ezen témák iránt mérehatóbban is. Tehát ez volt fontos számomra, ezt a megbeszélést minden esetre folytatni fogjuk. Köszönöm a tájékoztatást, és most következzék a hatos számú napirendi pont. Megint csak egy follow-up. No. Az együttműködési és előnőzési mechanizmus Románia és Bulgária. Kaptunk előrehaladási jelentéseket, és az érdekel, hogy hogyan változott a menedzsment, a forrásokat illetően javult, romlott, tekintettel az egyes tagállamok jogi helyzetére, ugyanis egy működő igazságszolgáltatási rendszer nélkül semmi nem működik. Üdvözlöm a főigazgató urat, Hans Liszt, és rögtön neki adom meg a szót, hiszen már régóta itt van, szinte törzs vendégünk, tessék. Madam Chairman, thank you very much and uh, many thanks. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, hogy lehetőséget adnak arra, hogy frissített információról szolgálhassok az együttműködés és ellenőrzési mechanizmusról. Kicsit helyezzük kontextusba magát a témát is, és mivel ugye román-bulgár 2007-es csatlakozásról beszélünk, ugye a korrupció elleni küzdelem, Bulgária pedig külön a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén is megfelelőséget kell, hogy el, kellett, hogy elérjen a benchmarkok vonatkozásában, és a bizottság rendszeresen frissíti a kérdést. A jelentést legutóbb január végén fogadtátuk el, a parlament és a tanács is megkapta, és a tanács következtetéseiben támogatja az ajánlásokat. A, amelyet az általános ügyek tanácsa márciusban elfogadott. Nos, miről is beszélünk? Az év során ezt még cseréltünk a nemzeti hatóságokkal, begyűjtöttünk információt szakértőktől, civil társadalom képviselőitől és a kormányokkal folytatott egyeztetés a legfontosabb része ezen együttműködésnek. Köszönjük! ezt az együttműködést. Ami az együttműködési oldalt illeti, és ez különösen így van az EU források szintjén, a CVM, mint a szakbizottság is tudja, nem maga támogat, hanem a tagállamok a struktúrális és beruházási programokon keresztül öm, ö, támogatnak és ezért is olyan fontos az új programozási időszakban megvizsgálása annak, hogy a reform terveket, az IT-ba a mm, tovább képzésbe való mm, mm, beruházásokkal való sáfárkodás prioritások mentén vizsgáljuk meg több éves programokon belül az alapok felhasználását. Szakértelemről is beszélünk, legutóbb erre az új struktúrális alapok közvetlen munkát végeztek Bulgáriával, szakértelmet kívántak konkrét projektek megvalósításában átadni. A polgárok eh, számára az EU tagsággal járó projektértékelések és pozitív kihatások vizsgálata volt. A korrupció megvesztegetések elleni küzdelem volt az egyik fő terület, hiszen tudjuk, hogy mennyire komoly károkat okozhat a korrupció. Persze nagyon nehéz a költség tényezőt meghatározni mennyiség szintjén a szervezett bűnözés által okozott károknál hogyha összefoglalóan a jelenlegi helyzetről szeretnénk Romániában, Bulgáriában beszélni, akkor Bulgáriával kezdeném. A tavalyi jelentés megvizsgálta a kormány munkáját két sáv mentén, az egyik az eredeti stratégiai, másik pedig a korrupció elleni küzdelem. Megint csak idén, a jelen, az idén készült jelentésben, és ezen két nyomtávon indultunk el. A jelentés ellentmondásos helyzetet mutat be 2015-ben, de tudomásul veszi azt, hogy a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács autonómabb módon lehet, teszi lehetővé a bírák és ügyészek munkáját a tanácson belül. Az alkotmány módosítása decemberben került sor, és az eredeti szövegtől most már eltérően áprilisban elkezdődött az új struktúra alatt a ezen tanács munkája. Számos igazságügyi reform területet tudunk felsorolni, ahol az alkotmány-módosítás kihatással van a területekre. Vannak olyan területek, ahol a jelentés pozitív fejleményeket sorol föl kinevezéseknél, valamint a bíróságok számára az esetek kiosztásánál. Konszolidálni kell még a pozitív lépéseket, és azokat regisztrálni is kell. A bíróság és a bírák kinevezésénél is ez egy ilyen terület. Ami az ajánlásokat illeti, különösen így van ez a legfontosabb területek esetében, ahol még előrelépésre van, ez, van lehetőség és kell is. Például a, a teszt területek, ugye a bírák, ügyészek in, ö, sértetetlensége, integritása területén mm szükség van még arra, hogy problémák beazonosítása, a vizsgálati, valamint a vádemelési és bírósági szakaszokban is sor kerülhessen, hogy hatékony igazságügyi vádemelésekre kerülhessen sor és kivizsgálásokra a korrupciós ügyekben a korrupció ellenes törvény megszületett, a parlament viszont szeptemberben elutis, elutasította ezen módosítást, úgyhogy kérdések merülnek föl azzal kapcsolatban, hogy a, a törvény megszülethet-e valóban, az új független mandátummal rendelkező illetékes hatóság óriási lépés lenne ez irányba. Az operatívabb ügyek felé fordulva vannak még kihívások, ami a magas szintű megvesztegetéseket és szervezett bűnözést illeti, még akkor is, hogyha lépések történtek, de vannak még hiányosságok, amelyeket orvosolni kell. Összességében elmondhatjuk, hogy fontos kezdeményezések történtek Bulgáriában annak érdekében, hogy a 2015-ös jelentésnek megfeleljen elvárásoknak eh, a, a vizsgált terület, eh, kulcsfontosságú esetek, bírósági esetek ezek, és eh, amikor a véglehajtásról beszélünk, központi fontossággal bír majd mindez 2016-os jelentés kidolgozásánál. Ha most Romániára térünk át, 2015-ös jelentés már a folyamatos igazságügyi reformban és a korrupció elleni küzdelemben kiemelte az előrelépéseket, de további előrelépésekre van még szükség a konszolidáltabb helyzet eléréséhez. A trendek továbbra is folytatódnak 2014-ről 15-re, és az igazságszolgáltatás függetlensége a kulcsfontosságú átláthatóság szempontjából a szelekciós kiválasztási folyamatoktól egészen a kinevezésekig. A 2016-os jelentéstételnél teszt esetekre fogunk majd koncentrálni, és a bizottság vizsgálja a magas szintű bírák és ügyészek kérdését. Tavaly az igazságügyi függetlenség, az igazságszolgáltatás függetlensége is torbult több alkalommal. Ugyanakkor egy ajánlás a bizottság részéről tavalyról átvételre került, parlament szintjén az igazságszolgáltatás függetlenségét nyomon kell követni Romániában, és a társ, a közös döntéshozatalnak is fontos szerepe van. Elismerjük, hogy a román igazságszolgáltatás prof, prof, profi igazságszolgáltatás jelentős módosításokra került sor új törvények, jogszabályok bevezetésével, elfogadásával és végrehajtásával alkotmányi, kihív, alkotmányosági kihívásokról is szó van Romániában, a parlament előtt álló feladatok ezek még idén a, a, a büntetőtörvénykönyv reformjában kell még tovább haladni. A korrupció ellenes intézmények ellátják nehéz körülmények ellenére a munkájukat, és a magas szintű bűnözést számos esetben sikerült megfékezni. Az igazságszolgáltatás területén, a, amikor a mentelmi kérdésekről van szó, ott a korrupció elleni küzdelem, mint mondtuk, nagy jelentőséggel bír Romániában tudjuk a múlt októberi bukaresti tragikus események fényében, és milyen komoly kihatásai lehetnek a helyi szintű megvesztegetéseknek. Romániában ez még mindig bevált gyakorlat, és a Nemzeti Korrupció ellenes stratégia mm, területén belül az új IT rendszerek bevezetése, a tendereztetés, pályáztatás területén is fontos lépésekre várunk még. A bűncselekményekből befolyó bevételek mm, felhasználása és a elkobzott összegek megfelelő felhasználása is külön kiemelésre került a jelentésünkben. Impresszív a javulás, és számítunk még további javulásra is Romániában. Ugyanakkor tudjuk, hogy számos ajánlást a 2015-ös jelentésből még mindig érvényben van, az azt jelenti, hogy a teljes konszenzust nem sikerült elérnünk Romániában, további előrelépésre számítunk még. Komoly tesztekre kerül majd sor az év második felében, és meglátjuk, hogy mennyire sikerült megszilárdítani a javulást. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy előrelépés történt a korrupció ellenes küzdelem területén, a bizottság továbbra is a Románia és Bulgária területén is minél több fenntartásától kíván elállni, és ennek fényében köszönöm a figyelmet. Köszönöm, fontosak ezek az információk, és jó hírek is, de nem szabad engednünk. Ugye Ukrajnában egész szörnyű dolgokat láttunk, láthatjuk, hogy mi történik egy olyan országban, ahol nincs olyan sok nyomás, és ilyenfajta mechanizmusok sem léteznek. Tehát továbbra is megpróbáljuk konstruktívan nyomon követni ezeket az eseményeket, és támogatni. Fontos ez a teljes működő Európai Unió számára, és mindkét ország vonatkozásában. Örülök tehát, hogy a mechanizmus elfogadottsága a tagállamokban időközben erőteljes. Romániában nagy problémák voltak a tekintetben, és Bulgáriában is. Mit gondolnak, hogy mikor kell újra foglalkoznunk ezzel a témával? Well, we are, um, at... Nos, jelenleg az éves jelentések uh, uh, megírásával működünk, és ugye jövőre egy kicsit más lesz a megközelítés, hiszen tíz éves évfordulóját ünnepelhetjük majd a jelentések megfogalmazásának, és egy átfogóbb jelentést is fogunk tehát készíteni Romániáról és Bulgáriáról, és a következtetésekkel a szolgálva, majd meglátjuk, hogy a jövőben éves rendszerességgel írjuk-e majd meg a jelentést. Stratégiai döntés születik majd erről jövő évben. Azt gondolom, eljött az ideje annak, hogy távlatokban gondolkodjunk, és nem feltétlenül egyéves időszakokban részünkről állunk elébe a bizottsággal való egyeztetésnek, mindig nagyon szívesen ellátogatunk önökhöz, és egyeztetünk frissített, legfrissebb információkról is önökkel. Tíz Tíz éves mechanizmus szép jubileum is ez. Novakov kolléga, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utolsó szavakat szeretném újra kiinduló pontként tekinteni, mert hallottam az Európai Bizottság képviselétől, úgy tűnik, hogy egy világos jelzést kaptunk a CVM jövőjére vonatkozóan. A Románia és Bulgária 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és továbbra is a reformokra koncentrálnak az igazságszolgáltatás, a szervezetbűnös elleni harc területén. 8 év és 13 jelentés után mind Románia, Bulgária, mind pedig az Európai Unió megváltozott. Az Európai Bizottság a legutóbbi jelentésében azt mutatja, hogy az előrehaladás tény a két országban. Nagyon örülök a legtöbb dolognak, ami elhangzott a két országgal kapcsolatban a javulás a különböző ágazatokban egyértelmű. De azt a kérdés merült fel bennem, hogy hogy ami ezt a mechanizmust illeti, hogyan határozzuk meg azokat a kritériumokat, amelyeknek, amelyeket a két országnak teljesítenie kell, hogyan fogalmazzuk ezeket meg? Mert a kritériumok egyes esetekben szigorúbbak, mint amit a jelenlegi tagállamok betartanak, főleg Bulgária esetében. A jelentés való jelentés elkészítése is pénzbe kerül az európai adófizetőknek az Olaf szerint az én hazám az egyik olyan ország, amely azok közé tartozik, azon tagállamok közé, amelyek azonnal jeleznek, hogyha szabálytalanságra bukkannak, vagy szabálytalanság gyanúja merül föl, akár csalás, akár nem csalással kapcsolatos szabálytalanság a források felhasználásával kapcsolatban. Bulgária az Európai Uniós források elfogadásának 97%-át teljesítette, és ez nagyon ö, lenyűgöző eredmény. Persze vannak, lehet, hogy vannak problémák, amelyeket meg kell oldani, és tudom, hogy kapcsolat van az Európai Uniós források és az igazságszolgáltatási rendszer között, de nyilván, ami a számokat illeti, ezek is azt mutatják, hogy elég jó munkát végzünk, és jó a teljesítményünk. Mind az Olaftól, mind pedig az Európai Bizottságtól kaptam információt, tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós alapok abszorpcióval kapcsolatban mi a helyzet. Hogyha folytatjuk ezt a mechanizmust, és szerintem erre nincs szükség. Világosan meg kell határozni, hogy milyen kritériumok mentén mi a feladat, mert akkor sokkal világosabb lesz a tagállamok és a tagállami állampolgárok számára is, hogy a kormányok hol vallottak kudarcot a reformok megvalósításával kapcsolatban, és hol sikerült valódi előrelépést elérni. Úgyhogy ezek az én gondolataim, és rendelkezésre állok a vita további részére. Kolléga Iván Vite. Iván képviselő. În primul rând vreau să mulțumesc și eu pentru információt. Én is szeretnék köszönetet mondani ezekért az információkért, amelyeket kaptunk a két országgal kapcsolatban. a Romániáról és Bulgáriáról szóló jelentéssel való össz, jelentéssel összekapcsolódva. Szerintem nem jó a két országot egy kalap alá venni, és így összehasonlítani. Azt mondtuk, hogy Romániában több volt a probléma, mint a Romániában. Nem Romániában több volt a probléma, mint Bulgáriában. Ez nem tudom, hogy így van-e. Mind a két országban van a problémák, korrupció, de különböző más problémák, amelyek összefüggnek a rendszerrel, a politikusok mások, a hagyományok mások, a munka, módszer, stb. Nem egyszerű tehát a két országot folyamatosan összehasonlítgatni. Minden országot a saját érdemei szerint kell megítélni. És bátorító megállapítani azt, hogy léteznek ezek az előrelépések, és hogy ezeket az Európai Bizottság is tudomásul veszi. Persze még nagyon hosszú út áll előttünk. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság itt a parlamentben <coughs> ellen kell, hogy álljon annak a kísértésnek, hogy ezeket a jelentéseket politikai eszköznek tekintse egyes országok belpolitikájába való beavatkozáshoz azt mondjuk azt mondani például, hogy itt baloldali a kormány, vagy jobboldali a kormány, mindezt eh, nyomási eszközként kihasználni, ez nem jó. Függetlenül attól, hogy melyik politikai családhoz tartozik valaki, együtt kell működni, együtt kell működni a korrupció elleni harcban. Ez közös célunk kellene, hogy legyen a két országban, de nem csak ott. Vannak súlyos korrupciós esetek más európai országokban is, az országok közigazgatásában, olyan országokban is, ahol már hosszabb távú tapasztalatokra tekinthetnek vissza a demokráciát illetően. Nyilván ezt a két országot támogatni kell, és ösztönözni, haladni tovább a megkezdett úton. De azt gondolom, hogy ez a mechanizmus mechanizmus kiterjeszteni a 28 tagállamra szintén eh, jó eh, gondolat lenne. Az Európai Unió hitelessége forog kockán az Európai Unióban dívó korrupció miatt. A KONT szakbizottságban beszélhetünk még arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, annak érdekében, hogy ezeket a pénzeket eh, visszaköveteljük, visszaszedjük, a korrupcióval vádolt személyek feltárása, azonosítása nagyon fontos. Az Európai Uniónak végig kell gondolnia azt is, hogy ami a politikát, illetve a diplomáciai kapcsolatokat illeti, hogyan járjon tehát el. Olyan országokról, gond, országokról gondolok, amelyek az ezekkel kapcsolatos információkat nem adják tovább. Nos, több országgal kapcsolatban felmerül ez a probléma, de ezt a két országot mindenképpen bátorítani kellene, hogy haladjanak tovább a megkezdett úton, és talán mind a 28 országra érdemes lenne kiterjeszteni ezt a rendszert. Én azt sajnálom, hogy Horvátországot nem figyeljük meg eléggé. Azt hiszem, hogy ez a folyamatos megfigyelés és ellenőrzés alatt tartás ugyan sok munkát jelent, de hát nagyon sok eredményt is hoz. A, nem arról van szó, hogy a tagállamokat, tagállamokra újra mutogassunk, hanem az, az előrelépést is dicsérjük. Azt gondolom, hogy ami az alapok kezelését illeti, Mind a két országban javult a helyzet, vannak még pontszerű problémák. Ezek a szisztematikus problémák, amelyek régen felmerültek, ezek már nem merülnek fel, szerencsére, de minden esetre tovább szem előtt tartjuk a problémát és foglalkozunk vele. Sok tagállamban merülnek fel problémák, úgyhogy erre koncentrálnunk kell de nem azért, hogy a többiről a figyelmünk elterelődjön, a lényegen kell tartani a fókuszt. Most megadom a szót Sleep. úrnak. Sleeth. Sleeth. Nem egy egyszerű név, Megadom önnek a szót, hogy összefoglalja a vitát. Néhány megjegyzésem lenne, reagálva arra, amit hallottunk itt a bizottság tagjai részéről. Az Európai Bizottság felismerte azt, hogy a CVM ez egy, ez egy különleges eszköz, megemlítettem ennek az eredetét és a feltételeit, és ez magyarázatot ad ennek a különleges voltára. Minden esetre az Európai Bizottságnak a munkát el kell végeznie a két tagállammal eh, együttműködésben, és az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy eh, a közös célok elérésében segített ez a mechanizmus. Bizonyos eh, fókuszt biztosított számunkra, és ezek köré építve a, az ajánlásokat, ezeket eléggé konkrétan tudtuk megfogalmazni, és megfogalmazni azt, hogy az elmúl- elkövetkezendő években mit várunk el ezektől a tagállamoktól. Úgyhogy igyekszünk a lehető legkonkrétabban fogalmazni, azért, hogy segíteni tudjunk, de azt is el akarjuk kerülni, hogy annyira részletekbe menjünk, és annyira konkrétan fogalmazzunk, hogy elvegyük a tagállamoktól a mozgásteret. Pedig ez ugye őket megilleti. Azt hiszem, hogy az a gondolat, hogy amit igyekszünk közvetíteni, az az, hogy a fenntarthatóság támogatnunk kell, az autonóm kezelést, illetve a lendület fenntartását a két tagállamban, hogyha valóban hitelesek akarunk lenni, és bizalmat akarunk teremteni azzal kapcsolatban, hogy a CVM céljai fennmaradnak, akkor is, hogyha maga a mechanizmus már kifut. Úgyhogy a fenntarthatóság kulcs szó. Köszönöm. A, teljesen így van, mondja az elnök. Igyekszünk ebben önöket támogatni, mert ezt a mechanizmust célra vezetőnek tartjuk. Ezzel a napirend végére értünk. Holnap 9 órakor folytatjuk az ülést. A kont elnöksége nincs itt de szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy 7 eh, órakor még lesz egy trialógus a bizottsággal és a tanácssal, ezt mondom a KONT elnökségének, a felügyeleti bizottsággal kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt voltak, és kellemes estét kívánok mindenkinek. Egyesekkel holnap is találkozunk viszontlátásra.